Colleghi? Tisztelt kollégák! Colleghi, possiamo cominciare? Kezdhetjük az ülést? Tájékoztatni szeretném a szakbizottságot, hogy Albertini elnök halaszthatatlan olaszországi kötelezettségei miatt nem tud jelen lenni. Csak a délutáni ülést fogja elnökölni. Kérném együttműködésüket a hatékony és rendezett munka érdekében. Emlékeztetnék arra is, hogy ma délután 18 óra 15-kor 17 óra 15-kor a Fejlesztési Szakbizottság részvételével a Szaharov díjról is szavazni fogunk, és ezért nagyon fontos, hogy jelen legyenek. Ami a tolmácsolást illeti, valamennyi közösségi nyelven rendelkezésre áll, kivétel a Dán és a Máltai nyelvet. Visto l'articolo 147 consente deroghe. A 147-es cikk értelmében, illetve a 146-os cikk értelmében van lehetőség erre, amennyiben nincs elegendő számú tolmács az adott nyelvből. Térjünk tehát át a 2009. szeptember 15-i ülésjegyzőkönyvének elfogadására van-e kifogás? Nincs kifogás, akkor elfogadtuk ezt a jegyzőkönyvet. Az elnök közleményei, e napi rendi pont alatt semmiről nem tudok beszámolni. Egyebek nincsen. Tehát térjünk át azon harmadik országok listájának vizsgálatáról, melynek állampolgárai vízumkötelezettség alá esnek, illetve ezen kötelezettség alul mentesülnek harmadik beli állampolgárok országainak listáról van szó. Elektronikus szavazásra kerül majd sor, tehát kérem készítsék elő szavazókártyájukat. És emlékeztetnék arra is, hogy a vélemény jelentéstevője Sarah Latford kolléga. fel fog szólalni még Tanya Fazson kolléganő is. Megvizsgáltuk a véleménytervezetet, valamint a módosító indítványokat. A módosító indítványok benyújtásának határideje 2009. október 1 12 óra volt. Rendelkezésre tehát a módosító indítványok listája, ezzel kapcsolatban kell szavaznunk. Meg is adnám a szót röviden a jelentéstevőnek, Sarah Latford kolléganőnek, tessék. Thank you. Thank you very much. Uh... Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy hasznos vitát folytattunk ebben a szakbizottságban a múlt héten. Nem csak erőteljes támogatást kapott az a célkitűzés, mi szerint vízummentesen kell, hogy tudjanak utazni a nyugat-balkáni országok állampolgárai. Természetesen a biztonság széleskörű garanciáival az országok részére feleltött benchmarkok alapján. Tehát nem csak az átfogó cél kapott támogatást, hanem úgy gondolom, hogy többségi támogatást kapott az a megközelítés is, ami az én véleményemben szerepel, mi szerint Fajan asszony megközelítésével összeegyeztethetően, aki ugye a Libe szakbizottságnak a jelentéskészítője, szóval hogy úgy gondoljuk, hogy mind az öt nyugat-balkáni ország, akik a stabilizációs és társulási folyamat részei, és akikre a teszaloniki konklúziók vonatkoznak, tehát ők mind bevonásra kell, hogy kerüljenek, a módosított rendelet joghatája rájuk ki kell, hogy terjedjen. A 17-es AFET módosító vonatkozik erre. Ez a kulcsfontosságú módosítás, amely Bosznia-Hercegovinát és Albániát beemeli a rendelet módosítás hatája alá. Természetesen az Európai Bizottságnak majd értékelnie kell, hogy miként lehet megvalósítani a vízum mentességet e két ország esetében, amelyek ugye október végére még a benchmarkokat nem teljesítik. Az Európai Bizottságtól egy új hivatalos javaslat kell, hogy érkezzen a jövő évben, ez a lényeg. Ami Koszovót illeti, itt a hetes módosítóm a fontos, ennek az a lényege, hogy vízum párbeszédet kell Koszovóval folytatni, oly módon, hogy a vízum liberalizációról ütemtervet, roadmap-et készítsünk. Az eredeti egyes módosítomat visszavontam, és helyette került bele ez a megfogalmazás. Kérem, hogy a szakbizottság biztosítson bizalmáról, és kérem, hogy legyenek engedékenyek abból a szempontból, hogy pragmatikus megfogalmazást találjunk, amelyben egyben elismerjük, felismerjük a jogi nehézségeket Koszovó jogállásával kapcsolatban, illetve azzal kapcsolatban, hogy 22 tagállam elismerte, 5 pedig nem Koszovót, mint független államot. Azt kérem a képviselőtársak attól, hogy szavazzuk meg a hetes módosítót, de hogyha nem, akkor a nyolcas módosítót, ami hasonló, de ideális esetben a hetest, ezt kérem önöktől, és akkor ezt követően a Libé szakbizottságban folytathatjuk a munkát, ott folyik a vita, a lehető legtöbb képviselő támogatását szeretnénk mm, elnyerni. Koszovót mindenképpen a folyamat részévé szeretnénk tenni, hogy ne legyenek torzulások, amiről szó volt, hogy kérem a bizalmukat ehhez. És a LIBE szakbizottságban véglegesítenénk a Boszniára és Albániára vonatkozó megfogalmazást szöveg szövegezést is, tehát a, azt a rendelkezést, amelynek révén valószínűleg jövőre ők is részesülnek a vízum liberalizációból, tehát a Libe szakbizottságban alakítanánk ki. Hát kérném, hogy támogassanak ebben, és várják ki azt, hogy a Libe szakbizottságban ez a végső megfogalmazás megszülessen. Remélem, hogy világos volt, amit mondtam. Köszönöm. a Köszönöm. Fajon kollégának adom meg a szót. Um, Köszönöm szépen. Elnök asszony, köszönöm szépen. Latford asszony, én a Libe szakbizottság jelentéskészítője vagyok. Köszönöm szépen eh, Latford asszonynak és Karáca asszonynak is az együttműködést. Köszönöm ezt a nagyon jó véleményt, amit Latford asszony készített a vízumliberalizációról. Úgy gondolom, hogy szorosan együtt tudunk majd működni, és jó kompromisszumokra fogunk jutni a szövegről a Libében. Mielőtt azonban szavaznának, szeretnék néhány fontos dolgot mondani. Mindenek előtt azt, hogy üdvözlöm Macedónia, Montenegro és Szerbia esetében a 2010. január 1-én életbe lépő vízum liberalizációt, mint tudjuk, Macedónia már hetekkel ezelőtt teljesítette a feltételeket, Szerbia és Montenegro pedig azt jelentette, illetve róluk az Európai Bizottság azt jelentette, hogy valószínűleg el fogják ismerni, hogy ezek a feltételek szintén teljesülnek. A múlt héten Szarajevóban gyártunk. Tudjuk, hogy a bizottság júliusi javaslatából Bosznia és Albánia hiányzik, kimaradt, technikai okokra vezethető vissza, viszont ez a megközelítés az etnikai konfliktusok elmélyülésével járna a régióban a nagyon kényes politikai helyzet még tovább romolhat, hogyha most nem küldünk nagyon erőteljes jelzést a hatóságoknak a nyári előrehaladásukkal kapcsolatban. Szarajevóban jártam a múlt héten, és gratuláltam a hatóságoknak a az előfeltételek 90%-át teljesítették néhány hét alatt, ez a közös célunk volt, ami a korrupció elleni küzdelmet, a pénzmosás elleni küzdelmet, a terrorizmus finanszírozásának felszámolását illeti, a rendőrségi adatkezelést illeti, nagyon nehéz feladatokat oldottak meg Júliusban a bizottság csak három országnak adta meg a zöld jelzést a fehér listára való felkerülést illetően, de láthatjuk, hogy Bosznia ezzel nagyon nehéz helyzetbe kerülne, egyfajta másodosztályú állampolgárral válnának a bosnyák állampolgárok hogyha nem gyorsítjuk fel a folyamatot, akkor a diákok és a szegények szenvedik meg ezt leginkább biometrikus útleveleket adnak ki, és 65 ezer ilyen útlevelet fognak az év végéig kiadni Boszniában. Úgy gondolom, hogy itt az idő, hogy egyértelmű pozitív jelzést küldjünk nekik, és az én jelentés tervezetem erre vonatkozik. Szára Látford asszony is ezzel egybecsengően szólt. természetesen jó lenne a fehér listára tenni őket már most, de ez csak akkor történhet meg, hogyha a benchmarkok teljesülnek. Jó lenne, hogyha nem kellene újra módosítani ez a jogszabályokat. Az Európai Bizottsághoz felhívást intézünk, hogy minél hamarabb küldjenek szakértő csoportot Bosznia-Hercegovinába, hogy a jövő év elejére az értékelés megvalósuljon. Albánia és előrehaladást ért el, az útlevelek biztonságának területén teljesíti a feltételeket, és július óta 155 ezer biometrikus útlevelet adott ki a közrendvédelme az állampolgári jogok terén is előrelépett. Néhány mondatban reagálnék még Koszovóra. Ez az a része a Nyugat-Balkánnak, amely teljesen kimarad a vízumliberalizációs folyamatból. Tudom, hogy ez egy nagyon kényes kérdés, és meg kell próbálni olyan ö, megoldást találni, amely minden tagállam álláspontjának megfelel. Én remélem, hogy a koszovói emberek is elégedettek lesznek a megoldással, valahogyan be kell vonni őket a vízumliberalizációba. Én szlovén vagyok, Nyugat-Balkán egy nagy kirakós, és hogyha egy-egy eleme hiányzik, az egész régió megszenvedheti ennek a következményeit. Még egyszer elmondanám, az emberekről van szó, az embereknek az utazáshoz való alapvető jogáról. Most kaptam egy levelet Bihácsról, egy diáktól, Bihács nincs is olyan messze Szlovéniától, de ő azt írja, hogy a határok annyira átjárhatatlanok, hogy olyan, mintha több évszázad választaná el bennünket. Mi szabadon utazhatunk, ők pedig a politika túlszai. Azt gondolom, hogy most erőteljes üzenetet küldhetünk az összes nyugat-balkáni polgárnak. Ők is szabadon utazhatnak az Európai Unióba. Köszönöm. Grazie. Abbiamo una Köszönöm. Elég sokan kértek szót a kollégák közül. Kérem, hogy hozzászólásaikat korlátozzák időben annak érdekében, hogy mindenkinek lehetősége legyen vélemények kifejtésére. Elsőként Pak kolléganő kap szót. Tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák! Először is elmondanám, hogy a vízummentesség kérdésének nincs köze a bővítésről folyó vitához. Gondoljanak arra, hogy amikor még Jugoszlávia létezett, mindenki kiutazhatott Jugoszláviából. Egyáltalán nem volt ez a problémájuk, mint ma. Ezért kérem, hogy próbáljunk különbséget tenni a között, hogy egy ország úgymond Európa érette, vagy pedig érette a vízummentesség megadására. Ez két különböző dolog és csatlakozom az előttem szólóhoz a tekintetben, hogy a bizottságnak és a tanácsnak nem szabad különbséget tennie az országok között azok kezelésében. Tehát, hogyha Szerbia és Montenegro még nem teljesítik a követelményeket, akkor ugyanúgy kell őket tekinteni, mint a többi országot, amelyek nem teljesítik a követelményeket. Ez azt jelenti, hogy Szerbia és Montenegro összefüggését kell alkalmazni Albániára és Bosznia-Hercegovinára is, hiszen ezek az országok sem teljesítik valamennyi követelményt. De június óta mindkét ország rendkívül sokat tett. És kiemelném még a Bosznia-Hercegovinával kapcsolatban mondottakat, nem akarom megismételni, már a legutóbbi felszólásom alkalmával elmondtam, de mégis elmondanám, hogy elfelejtkezünk arról, hogy Albánia rendkívül stabil ország, egy stabil koalíciós kormányjal, a legutóbbi választások óta, amely mindent megtesz azért, hogy, hogy Albánia európai élet lesz, legyen. 150 ezer biometrikus útlevet adtak ki június óta, és vannak olyan országok, amelyek ezt még nem tették meg. Éppen ezért arra kérek mindenkit, hogy a bizottság e tekintetben ne tegyen különbséget, hiszen ezzel a jóhiszeműségnek mond ellent, és annak is, amit Európától normális körülmények között várni lehet. Tehát Albániát és Bosznia-Hercegovinát épp úgy kell kezelni, mint a másik három országot, és Koszovó speciális helyzetét illetően azt hiszem, hogy módosító indítványainkkal, amelyeket teljes mértékben támogatok, azt hiszem, hogy ezt a helyzetet némileg megoldottuk, itt is valaminek történnie kell, ne álljon fel továbbra is ott az, az úgynevezett fekete lyuk, ami a vízummentességet illeti, azt hiszem, hogy ebben valamennyien egyetértünk. És a 18-as módosító indítványban sajnos az szerepel, hogy a bizottságot remélem, hogy nem kell még egyszer felszólítanunk, hogy jövőre még egyszer elkezdje ezt az úgynevezett legal procedure-t, hanem már most el kell mondania azt, amit Szerbiával és Montenegróval kapcsolatban elmondtunk, tehát hogyha a követelmények teljesülnek, akkor az adott országok csatlakozhatnak, és azt ellenőrizni kell majd. hiszen ha újra megindítanánk a folyamatot, akkor ez nagyon elnyújtana az egészet, tehát én a 18-as módosító indítvány ellen vagyok, és remélem, hogy a 17-es módosító átmegy. Köszönöm, elnök úr. La parola al collega Vigenin. Vigenin kollégának adom meg a szót. Thank you, Mr. Chair. I think uh, we, we... Köszönöm szépen, uh, Elnök úr, azt hiszem, hogy nem kellene új vitába kezdenünk, és minél hamarabb szavaznunk kellene, hiszen mindjárt nagyon elfoglaltak vagyunk ma, de az S és D koordinátoraként és árnyékjelentés tevőjeként néhány szót hadd szólja. Köszönjük szépen Latfordasszonynak, illetve köszönjük a Libének ezt a nagyon jó együttműködés. Nagyon fontos az együttműködés, fontos az üzenet szempontjából. Általánosságban támogatjuk Lotford asszony véleményét, illetve Fajon asszonyét is. Minden országot be kell venni a jogalkotási javaslatba. Nem szeretnék mindent megismételni, mert elhangzott néhány van Koszovóról. Szeretnénk árnyaltabb álláspontot frakciónk részéről ebben a témában. Ez azt jelenti, hogy nem állunk készen arra, hogy Latford asszony hetes módosítóját támogassuk. Az ötös módosítóhoz kérjük a támogatásukat. Ez egy kompromisszum szerintem, amit az egész külügyi bizottság támogathat. Tudom, hogy néhány kollega más módosítókat nyújtott be, nálunk szabad szavazás, ez szerintem az ötöst mindenki támogathatja. Végül pedig úgy ítéljük meg, hogy Bosznia-Hercegovinának és Albániának most esélyt adunk, figyelembe véve különösen a bizottsági javaslat óta Bosznia által tett előrehaladást, a régió számára hozzuk ezt a döntést, ugyanis a vízumliberalizáció az a kérdés, ami a régió polgárai szívéhez leginkább közel áll. Ne várjunk egy új bizottsági javaslatra, most vonjuk be ezt a két országot. Köszönöm. Egy pontosítás. Amikor megadom a szót, nem lehetséges a feszülés tartalmát előre látni. Tehát nem az a szándékom, hogy vitát kezdeményezek, de mindenkihez felszólást intéznék, aki szeretne hozzászólni, hogy a kérdés érdemi részével foglalkozon, tehát a módosító indítványokkal kapcsolatos szavazással, és ne indítsunk újra egy vitát, ami már lezajlott. Köszönöm. Táler kolléga. Thank you, Mr. Chair. I will be really very... Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon-nagyon röviden fog fogalmazni, mert tudom, hogy eh, mindjárt szavaznunk is kell. Volt Jugoszlávia állampolgáraként megerősíthetem, hogy 20 évvel ezelőtt eh, olyan volt a helyzet, hogy nagyon könnyen el tudtunk utazni Grázba, Salzburgba, Triestbe, Velencébe. Velencébe vagy Tesszalonikibe, ezek voltak a könnyű célállomások. 25 évvel ezelőtt nem volt olyan könnyű Budapestre, Bukarestbe vagy Szófiába utazni. Azt akarom ezzel mondani, hogy a volt jugoszláviai állampolgárok megszokták, hogy nyugatra szabadon utazhatnak. És most mi szeretnénk ezt a helyzetet visszahozni, hogy a fiatal generációk érezzék, hogy milyen volt 25 évvel ezelőtt az élet. Ezért támogassuk ezt a liberalizációt. Ez egy nagyon erőteljes politikai üzenet lesz a régió számára, aminek rendkívüli a jelentősége. Ami Koszovót illeti, az én javaslatom az, hogy pillanatnyilag feledkezzünk meg a Koszovóval kapcsolatos jogi kérdésekről. Most az ott élő emberekről van szó, akik ugyan azokat a jogokat érdemlik meg, attól függetlenül, hogy elismerték az országokat a tagállamok, vagy nem. Köszönöm. Köszönöm. Még egyszer felhívom a kollégák figyelmét, hogy a módosítókat kommentálják, és ezzel kapcsolatban fejezzék ki véleményüket. Van Bárán kolléga következik. Thank you, Mr. President. I acknowledge... Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném egyértelművé tenni, hogy nem csak a nyugat-balkáni államoknak, hanem az EU 27 tagállamának is jelzést kell küldenünk. Jelzést, hogy a terrorizmus, a szervezetbűnözés, az embercsempészet ellen fel tudjuk venni a küzdelmet. És szeretném mondani a jelentéstevőknek, hogy ha ezek az országok mind ugyanazon a listán vannak, a vízummentesség listáján, akkor hogyha valamelyik nem teljesíti a feltételeket, akkor mindegyik lekerül róla. Maszkut. Maszkut kolléga kapszót. Dank u wel, voorzitter. Uh, ik denk dat de, de lijn die gevolgd wordt door uh, de rapporteur, mevrouw Latvert... Köszönöm szépen, elnök úr. Latvert. Ford jelentéstevő asszony és Fajon asszony helyesen beszéltek. Nem szabad megkülönböztetni, különbséget tenni szerbek, horvátok és bosnyákok között. Meg kell győződni arról, hogy a kritériumokat teljesítik, de nem szabad őket már eleve kizárni. Minnyáján a túlzott bürokrácia, a túlzott adminisztráció ellen vagyunk. Úgy gondolom, hogy a kritériumoknak meg kell felelniük, de más nem váratunk. Allora la parola. Köszönöm. Kacsin kolléga kap szót. Grazie, Presidente. I would like all of us... Köszönöm, elnök úr. Szeretném magunkat emlékeztetni a parlament szerepére. A mi feladatunk az, hogy dinamizmust, hozzunk létre a régióban. A parlament külügyi szakbizottsága jobb feltételeket teremthet most a dinamizmus számára az országokon belül. És ezáltal támogathatjuk az Európa párti politikai erőket a régióban. Ez a legfontosabb. Nekem úgy tűnik, hogy Bosznia-Hercegovina helyzete a legproblémásabb nagyon rövid idő alatt, szinte azonnal tudtak előrelépést tenni. Szeretném üdvözölni Latford és Fajon asszonyok munkáját, és megemlíteni, hogy az Európai Bizottság havi értékelése a második módosító négyes bekezdése szerint nagyon fontos. Albánia is csatlakozhat, és nagyon fontos, hogy Koszovót ne hagyjuk most már figyelmen kívül. Eljött az idő, hogy elismerjük Koszovót és állampolgárait nem mint államot, hanem az alapvető emberi jogaikat, így azt, hogy a koszovói emberek szabadon mozoghassanak. Ezt mi nem ignorálhatjuk már tovább nem tehetjük félre a továbbiakban ezen emberek legfontosabb jogait, érdekeit. Kollégák, kérem, hogy korlátozzák felszólalásaikat, hiszen rövid az időnk, tehát kérem megértésüket. Marlénár kolléga kapszott. Köszönöm, elnök úr. Rövidre fognám. Nagyon sokat hallok arról, hogy a vízum a szabad mozgással ellentétes. Akiknek vízumot kell kérnük, azok nem tudnak áthaladni a határon. Mi ezzel a bűnözőket szeretnénk feltartóztatni a határokon. Nos, a vízummentesség Albánia, Bosznia, Hercegovina Szemere egy jó hír a bűnözők szemere, tehát éppen fordított jelzés. Egy átlagpolgár kéri a vízumot, és aztán meg is kapja. A Szívecs kolléga kért szót, tessék öni a Panie Przewodniczący, e, ja przeczytałem e, porządek obrad, który przyjęliśmy. Köszönöm szépen, e, elnök úr. El kell, hogy mondjam, hogy nem tudok arról, hogy a jelentésről igazi vita folyt volna az elektronikus szavazás miatt itt kell lennünk a teremben. Úgy gondolom, hogy le kell zárnunk most már ezt a vitát, és szavaznunk kell, vagy pedig meg kell változtatni a napi rendet. Allora, come ho già detto... Ahogyan már mondtam korábban, nehéz cenzúrázni a kollégákat, akiknek a módosítók érdemi részével kellene foglalkozni, és a módosítókról kellene röviden kifejezni véleményüket, de hogyha az egész szakbizottság egyetért ezzel, akkor azonnal megkezdhetjük a szavazást. Tehát kérem emeljék fel kezüket, hogyha a többség egyetért ezzel, akkor elkezdjük a szavazást. Ha chiesto di intervenire la relatrice. kért szót. a szólat, One, one quick response. Egy egyszerű válaszom lenne. Van Balen kollégának, és ami a vízom mentességet illeti, az a megjegyzés hangzott el, hogy ez a terroristáknak is kedvező. Semmiképpen nincsen itt arról szó, hogy vízumentességet adnánk olyan országoknak, amelyek nem felelnek meg a követelményeknek, ami az illegális bevándorlásra vonatkozó követelményeket is illeti, és a közrendre vonatkozó követelményeket. Jogi együttműködés a bűnügyi kérdésekben, és a jogállamiság kellő szintje. Ami az Egyesült Királyságban Írország és az Egyesült Királyság között az Ira bombázások alatt végig megtartottuk a szabad, személyek szabad áramlását, ugyanis úgy gondoltuk, hogy nincsen köze ennek a terrorizmushoz. Tehát ez így működik nálunk, és szó sincs arról, hogy a követelményeket mi felhigítanánk. Erről szó nincsen. Allora, colleghi, io vi... Akkor tehát, kollégák, megismétlem kérésemet, azaz, hogyha a szakbizottság többsége egyetért azzal, hogy rögtön térjünk át a szavazásra, akkor fejezzék ki a véleményüket oly módon, hogy felemelik kezüket. Kérem, akik ezzel egyetértenek, emeljék fel kezüket. Azt hiszem, hogy egyértelmű a szendék, hogy azonnal eltérünk a szavazásra, éppen ezért nem udvariatlanság, hogy a, ha a többi kollégától megvonom a szót, akik felszólásra jelentkeztek. Na, 12. Köszönöm, ne Köszönöm, Questo Allora, procediamo. Akkor tehát kezdjük meg a szavazást a 17-es módosítóról, melyet Latford kolléganő nyújtott be mellette, ellene elfogadva. 18-as módosító 19-es Latford kolléganő részéről még mindig. Szavazzunk mellette. 19-es mellette, ellene, elfogadva. Eh, emendamento numero 4. Négyes módosító, mellette, ellene, tartózkodás. Kérem, hogy ellenőrizzük elektronikus szavazással. Tehát megnyitom a szavazást, elektronikus szavazást. Problémák vannak? Abstention or no? Oh, yes, but there is someone who has problem. Now, votiamo attraverso il... Tehát Elektronikus szavazással szavazunk. Bezárom a szavazást. Elutasítva. A kolléganő nemmel szavazott. Allora, emendamento numero 7. Hetes módosító indítvány, melyet Latford kolléganő nyújtott be. Szavazzunk erről, mellette, ellene, Elfogadva. Szavazzunk tehát. Lezárom a szavazást. Eladattato. Elfogadva. Quindi passiamo. Sorry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 in favore e un voto contrario. Van egy igen és egy nem szavazat. In just in English. He... Elnézést, elnök úr. Ő ellene szavazott, de a gép nem működik. And so? Még valaki támogatta, úgyhogy így, ezért elfogadták. We go to number six. Eh, eh, allora, passiamo alla votazione del... Pajek will, will raise Elnézést, elnök úr, elmondhatná, hogy elmondaná, hogy miről szavazunk? A, a gépem nem működik. A hatos módosítónál tartunk, és kérem szavazzunk, ki van mellette. Hatos. Mellette. Ellene. Azt mondanám, hogy szavazunk erről elektronikusan. Kérem, szavazzunk elektronikusan. Lezárom a szavazást. Adottato. Fogadva. Look at it. I have my card now. Thank you. Itt van a szavazókártyám, köszönöm, de a kollégám nem működik. And he's in favor. In favor. It's enough. Ő mellette szavaz. És solo per registrare la volontà. Csak hogy rögzítsük a kolléga szándékát, de az eredmény ezzel nem változik. A kilences módosítóra térünk át, szóbeli módosító indítványjal. Ki van mellette? ellene elfogadva. Adesso l'emendamento 2. Következik a kettes módosítóindítvány mellette, ellene elfogadva. 14-es mellette, ellene elutasítva minden esetre. Oké, okay, allora su richiesta procediamo alla Akkor a kérésre nézzük meg ezt elektronikusan is, mellette, ellene. Elektronikusan szavazunk tehát erről, lezárom a szavazást. Elutasítva. 15-ös módosító mellette, ellene, elutasítva. Végül 16-os módosító, kérem szavazzunk, mellette, ellene, elutasítva. Látfolt kolléganőkért szót. Ez... Elnök úr, már a szavazás előtt elmondtam, hogy a Koszovó kérdés érzékeny kérdés, és türelmet kérek, hogy a végleges megfogalmazást is a Libivel kidolgozzuk. A hetes módosító és az ötös módosítóra ez esetleg kihathat. Úgyhogy azok, akik nem támogatták a hetes módosítót, kérném, hogy a végleges szavazatokat ne befolyásolja ez a módosító, mert biztosíthatom önöket, hogy Fajon asszonynál nagyon jó kézben van a kérdés, és megtaláljuk azt a megfogalmazást, amely az összes ilyen érzékeny kérdésre megoldást talál. Úgyhogy ezért kérném, hogy ami a véleményről való szavazást illeti, kérem, hogy ne befolyásolja ezen módosító az önök szavazatát, mert hogy eléggé ö, egyenlő mértékben támogatják és ellenzik ezt a módosítót, úgyhogy nagyon jól tudom, hogy ezzel kapcsolatban erőfeszítésre lesz szükség. Kollégi, vi un ultimo Kollégák, térjünk át a végszavazásra, továbbra is elektronikus szavazással. Kérem szavazzanak. Chiudiamo la votazione. Lezárom a szavazást. il provvedimento adottato. Elfogadtuk a véleménytervezetet. Köszönetet mondok az együttműködésért. E congratulazioni alla collega Lat. Gratulálok Latford kolléganőnek. Che lo scambio di opinioni. Va bene. Eh, eh no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 Először is itt szeretném elmondani, hogy nem értek egyet azzal, ami az imént történt. Ugyanis bizonyos ö, bizottsági, szakbizottsági tagoknak megadta a szót, de nem mindenkinek. A szavazási listán utolsóként szereplőknek nem. Amikor elfogadjuk, hogy vita van, akkor az egész vitát elfogadjuk, és időközben nem zárjuk azt le. Ez így diszkriminatív. És én úgy gondolom, hogy engem igazságtalanság ért. Itt a módosítókat magyaráztuk el, a különböző módosítókat. Tehát szeretném itt megragadni az alkalmat, és elmondani, hogy két Koszovóra utaló módosításnak nem az volt a célja, hogy a koszovói állampolgárokra vonatkozó vízumrendszer módosításának a lehetőségét zárjuk ki, csak azt pontosítottuk, hogy melyek az illetékes hatóságok, amelyek tárgyalhatnak arról, hogy kiadja meg, vagy hogy van-e szükség a vízumra. Tehát semmi köze ennek a koszovói állampolgárokhoz, itt a hatóságokról van szó. Azon hatóságokról, amelyek a vízumok kiadását kezelik, és az ENSZ biztonsági tanácsának 243-as határozata mondja ezt ki. Ezt nem tudtuk elmondani, nem tudtuk azt sem elmondani, hogy nem fogadtuk el ezt az eljárásmódot, elnök úr, ezért ezt most akartam elmondani. Kolléga, prendo atto delle sue osservazioni. Tudomásul veszem észrevételét, kolléganő. Több felszólaló kiemelte, hogy egy vita ismétlődik itt meg, amelyre nem volt szükség, ezért a többséghez fordultam, ez a demokrácia. Se puede apelar al final o al principio, no en medio. Cuando han hablado... Önök úr, igen, de hát ezt az elején vagy a végén kellett volna elmondani, nem a közepén, amikor már néhányan elmondták a véleményüket. Tudomásul veszem észrevételét. Most pedig áttérünk a következő napi rendi pontra, eszmecsere az ír népszavazás eredményéről, mely a Lisszabai szerződésre irányult. Albertini elnök úr szükségesnek tartotta, hogy vegyük fel a napi rendre ezt a vitát, amely az ír népszavazás eredményeivel foglalkozik, azelőtt, mielőtt a specifikusabb kérdést megvizsgálnánk, azaz egy közös európai szolgálat létrehozását, mely Netz kolléga reszortja. Röviden szeretném kommentálni a népszavazás eredményét. E teremben a különböző vélemények helyes módon képviselve vannak az európai intézmények jelenével és jövőjével kapcsolatban, de mindannyian egyetértünk abban, hogy nagyon fontosnak tartjuk a demokrácia értékét és a nép akaratának tiszteletben tartását, mely a népszavazáson keresztül kifejezésre jutott. Tudomásul vesszük tehát ezt, és erről a kiinduló pontról dolgozunk az intézmények jobb működése érdekében. Úgy vélem, hogy meg kellene vizsgálnunk a szerződés ratifikációs folyamatának következő szakaszait is, amelyek még ránk várnak, és amelyek pragmatikus és rugalmas megoldásokat követelnek hiszen a szerződés ratifikációjában késedelmek következtek be. Azt hiszem, hogy mindenki tudja, hogy Klaus Cseh elnök még nem jelezte, hogy mikor kívánja aláírni a ratifikációt, melyet országának mindkét parlamenti kamarája elfogadott. Úgy tűnik, hogy Klaus fenn akarja tartani magának a jogot, hogy megvárja a cseh alkotmánybíróság ítéletét, amelyet néhány cseh szenátor keresett meg. Ez néhány hétig is tarthat, de akár néhány hónapig is elhúzódhat. Éppen ezért tekintettel a e héten zajló plenáris vitára szükségesnek tartottam, hogy szakbizottságként megszervezzük munkáinkat az átmeneti időszakra. Néhány kérdést vetnék fel, és megadom a szót a koordinátoroknak vagy képviselőiknek, hogy sor kerüljön az első eszmecserére. Az első kérdés, hogyan garantálhatjuk az intézmények működő képességét, különösen az Európai Bizottságét, Ugyanakkor hogyan tudunk számot vetni az intézmények működésében bekövetkező újdonságokkal, amelyek a Lisszaboni szerződésből következnek. A nizzai szerződés ugyanis a biztosok számának csökkentését irányozza elő, tehát 26 lesz csak 27 helyett, a Lisszaboni szerződés pedig megtartja az egy ország egy biztos elvét. Ez volt az Európai Tanács döntésének következménye. Egyesek azt javasolják, hogy a döntés az lehetne, hogy kinevezzük az új bizottság tagjait és a főképviselőt a hatályban lévő szerződés szerint, tehát nem várjuk meg a Lisszaboni szerződés hatályba lépését. Így a az a tagállam meg a ö, főképviselői tisztet, amely nem kapott biztost. Hogyha ezt a feltevést valósítanánk meg, még továbbra is fennmaradna a kérdés, hogy mi történik majd a Lisszaboni szerződés hatályba lépésekor. A relax biztosi biztosi poszt megszűnése mindenképpen problémát jelent a parlament számára, és a biztosok jelentőségét mindig a tercek függvényében értékelik, tehát az újjáalakítás ennek a testületnek egy új bizalmi szavazást tehetne szükségessé. Kérdés, hogy hogyan lehetne kinevezni a főképviselőt milyen módon elfogadná azt az elvet, hogy a parlament meghallgassa őt a szerződés hatályba lépése előtt? Azt hiszem, hogy ez néhány olyan pont, amelyel kapcsolatban el kell gondolkodnunk, és e ponton megadom a szót azoknak, akik hozzá kívánnak szólni, és nagy figyelemmel fogom őket meghallgatni. Az első Netz kolléga. Tessék. Alla parola. Uh, thank you, President. Thank you. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, kollégák. Először is a frakcióm nevében szeretném elmondani, hogy mennyire örülünk az ír népszavazás eredményének. Kicsit több mint 67 százalékban szavaztak a Lisszaboni szerződés mellett. Ez egyértelmű győzelem Európa számára. És természetesen ellentmondásos az, hogy az ír lakosság rájött arra teljes mértékben, hogy mennyire fontos az EU tagság, és hogy mindezt azért tette, mert nagyon komoly gazdasági és pénzügyi válságba került az ország. Úgy tűnik, hogy ez volt a döntő az ő választásukban, és abban, hogy most másként döntöttek és támogatták a Lisszaboni szerződést. Ennek mi nagyon örülünk, és reméljük, hogy a, azon két tagállam elnöke, amelyek még nem ratifikálták a szerződést, amelyeknek a parlamentjei még nem ratifikálták a szerződést. Reméljük, hogy ők ezt gyorsan megteszik azért, hogy hatályba léphessen a Lisszaboni szerződés. Elnök úr, nem tudom, hogy jól értettem-e, hogy ön most azt kérte, hogy már most elmondjam a véleményemet az Európai Külügyi Szolgálatról, vagy még várjak egy pár percet, amíg mindenkit meghallgattunk a Lisszaboni szerződésről? Ez volt az ön szándéka? Rendben. Tehát, ami a Lisszaboni szerződést illeti egyértelmű, hogy amint hatályba lép, jelentős változásokat von ez majd magával, és a legfontosabbak egyrészt az, hogy a három pillér közötti megkülönböztetés megszűnik, ez nagyon fontos. Sokkal több lesz a többségi szavazással történt, többség, minőségi többséggel történő szavazás, és ami a kül- és biztonságpolitikát illeti, itt is jelentős változások lesznek. Először is létrehozzák az Európai Tanács elnökének a posztját. Ezen elnök fogja az EU-t a nemzetközi porondokon állam és kormányfői szinten képviselni, létrehozzák a kül- és biztonságpolitikai főképviselői posztot, és Persze a kérdés az, hogy sikerül-e megtalálni azt az egy szemét, amely mindenre egymagában képes, ez már egy másik kérdés, de az a tény, hogy valaki a kül- és biztonságpolitika főképviselője, és nagyon szorosan együttműködik a tanácssal, egyrészt, ugyanakkor a bizottság alelnöke, ez nagyon érdekes, és valószínű, hogy lehetővé teszi majd azt, hogy ezt a hiányosságot kiköszöböljük, amely jelenleg még létezik néha. Valamint szintén fontos, hogy a külügyi szolgálatot, európai külügyi szolgálatot létrehozzuk, erről még majd részletesebben fogok beszélni kicsit később. Most beszéljünk eléggé semlegesen, egy igazi EU diplomácia kifejlesztése az egyik legnagyobb változás lesz a következő években. Köszönöm. Grazie. Ha chiesto di intervenire. Köszönöm. Brock kolléga kért szót. Köszönöm szépen, hogy alkalmam nyílik néhány észrevétel megtételére. El kell mondanom, hogy a 67,1%-os eredmény, ez egy nagy jelzés, nem csupán Írország számára, hanem az egész EU számára is egyben. Megmutatkozik, hogy egy hosszas vita után lehet kifejteni, világosá tenni a dolgokat, amelyek a szerződésben szerepelnek, akkor ezt a lakosság is elfogadja, és a tanács előtt egy nyilatkozatot fogadtak el a tarthatatlan szemrehányásokkal szemben, amelyek a szerződésre irányultak, tehát például az ír, családjog, etikai kérdések és a többi, mindez teljesen őrültség, semmi köze nincs ez a szerződésnek, és a 26 tagállam erre vonatkozóan garanciákat adott, és ezért került sor egy új vitára Írországban, és tudomásul vettük gondjaikat, anélkül, hogy a szerződést módosítani kellett volna, az nem volt szükséges. Tehát tévesen értelmezték a szerződést, és azt hiszem, hogy mindez jelzés arra vonatkozóan is, hogy a ratifikációs folyamatot eredményesen végre lehet hajtani, hiszen látjuk, hogy péntek óta a szerződést minden országban parlamenti úton vagy szerződésben ratifikálták, vagy népszavazásban ratifikálták. Két nem kormányfő kivételével, amely alkotmányjogilag szintén jelentőséggel bír Lengyelországból hallhatjuk, hogy a lengyel elnök Kaczynski közölte, hogy tartja szavát, és az ír népszavazás után alá fogja írni a szerződést. Azt hiszem, hogy ez egy jó utalás arra, hogy a vitára már csak egy esetben van szükség, és nyugodtak, nyugodtan megverhatjuk az alkotmánybíróság ítéletét. Csavországban azt hiszem, hogy ez kedvező lesz, hiszen már egyszer döntő többséges, sőt egyhangulag amellett foglalt el ezt az alkotmánybíróság, hogy a Lisszaboni szerződés összhangban van a cseh alkotmányjal. Tehát nagy problémák nem merülhetnek fele tekintetben. És egy ilyen ítélet után véleményem szerint nem fog sok ideig tartani, hogy ott is megtörténjék a szerződés aláírása. Tehát az év végén, az év vége felé a szerződés hatályba léphet. Még talán egy pontra hadd térjek ki, amely az elmúlt napokban némileg foglalkoztatott. Egy levélről van szó, egy ország ellenzéki vezetője részéről, mely a szerződést már ratifikálta, mégpedig nemzetközi jogilag kötelező módon, egy másik ország elnökéhez intézte ezt a levelet, hogy saját országa ö, népszavazásának eredményét ne kövesse. Egy ilyen országban, amelyből ez az ellenzéki vezető származik, hogyan reagálnánk a nyilvános vitában hogyha például Németországban egy ellenzéki vezető, vagy Franciaországban, vagy Hollandiában egy levelet írna azzal a kívánalommal, hogy ne írja alá ezt a törvényt, mert hiszen itt erről van szó. a királynő az intézet levéről van szó. Nem tudom, hogy hogyan lehetne itt reagálni. És ebben az összefüggésben anélkül, hogy különösebben dühösek lennénk, azt mondhatnánk, hogy az ellenkező, ellenzéki vezetőnek a problémája ez. Azt hiszem, hogy ez nem fog hozzájárulni ahhoz a döntéshez, hogy Klaus elnök nem írja alá a szerződést, és mindenképpen sor kerül majd az aláírásra. A kérdés, hogy hogyan zajlik majd az eljárás, illetve hogyan áll össze a bizottság, Nos, itt a nidzai szerződés van még hatályban, a bizottság elnökét ezt szerint választottuk meg, és ez megerősíti legitimációját. A határidők tekintetében a normális eljárást vezetjük be, és azt hiszem, hogy ebben egyetértünk. Tehát az eljárás tovább futhat az ütemtervet illetően, és az év végéig kialakul az új bizottság összetétele. A főképviselőt illetően egy ilyenfajta eljárás még hozzá kapcsolódhat ehhez az eljáráshoz, vagy ezt elhalaszthatjuk, ezt az eljárást. Ő lesz egyébként a bizottság új alelnöke. Tehát a parlament szempontjából a főképviselőt úgy kell kezelnünk, az ő meghallgatását, mint minden egyéb biztost. Tehát az egyes tagállamok kinevezik majd biztosaikat, de a parlament megítélését illetően ez ö, számunkra mindegy, Ugyanilyen összefüggésben, Netz asszonyos csatlakozva át kell gondolnunk, hogy milyen jelentőséget tulajdonítunk az európai külszolgálatnak, milyen ütemtervet kell a e tekintetben betartanunk, annak érdekében, hogy itt ne engedjünk ki a kezünkbe egy fontos fegyvert. Köszönöm. Grazie molte. Köszönöm szépen, Brock kolléga. Meyer kolléga kap szót, tessék. Me parece que es el colega, <coughs> el colega Meyer. Bien, <coughs> bueno, en primer lugar, no hay que olvidar que es... Köszönöm. Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy most másodjára tartottak népszavazást Írországban. Először nemmel szavaztak. Most igennel. Szeretném emlékeztetni önöket, tisztelt kollégák, hogy ha ismét nemmel szavazott volna, akkor harmadjára is szavazniuk kellett volna. Érdekes ez a játékszabály. Nagyon bonyolult az Európai Unió felépítése. Úgyhogy szeretnék egy bírálatot megfogalmazni egy olyan frakció részéről, amely nem euroszkeptikus, hanem inkább kemény elvárásai vannak Európával szemben. Hogyha szeretnénk, hogy Európa a jövő Európája legyen, akkor mindenképpen demokratikus, az állampolgárok véleményét tiszteletben tartó intézményre van szükségünk. Itt, ebben a helyzetben az ír lakosság kapcsolatban egy újabb kampányt szerveztek, és ezen kampány során az Európai Bizottság és az ír vállalatok igen komoly pénzeket fektettek be ebbe a kampányba, azért, hogy elnyomják a nem szavazókat. Tehát egyáltalán nem biztosítottunk egyenlő esélyeket. Ebben a helyzetben úgy gondoljuk, hogy az európai felépítés hibás alapokon nyugszik. Ha tényleg közös térséget szeretnénk kidolgozni, akkor be kell vonni az állampolgárokat ebbe. Ez kell, hogy ezen európai struktúrának az alapja legyen több legyen az esélyegyenlőség, és több legyen a szociális fellépés. Márpedig a Lisszaboni szerződés, amelyel 20 millió munkahelyet kell létrehozni, 3%-os növekedést, gazdasági növekedést és a kutatás és fejlesztést kell fejleszteni. Hát a Lisszaboni célkitűzéseket nem sikerült tehát elérnünk és most van Európa a legrosszabb helyzetben 1930 óta, ami a munkanélküliséget illeti és a létrehozott munkahelyeket. Miért is vallott kudarcot a Lisszaboni stratégia? Senki nem vállalja érte a felelősséget. Felteszem tehát a kérdést, hogyha ma ebben a helyzetben vagyunk, a Lisszaboni szerződés azt mondja, hogy egy olyan rendszer támogat, amely éppen ezen recesszióért felelős. A 43-tól 49. cikkekben van erről szó, amelyben az Európai Bíróság ítélete ö, engedélyt ad a szociális dömpingre, amely az összes szociális értéket alássa, a 43-as és a 49-es cikk, tehát a Lisszaboni szerződés alapvető ö, értékeit foglalja össze. A teljesen szabályozatlan piac lép itt fel a szociális Európa ellenében. Senki nem vállalja ezért a felelősséget, a frakciónk nevében tehát feltettük a kérdést Barozó elnök úrnak még megválasztása előtt, hogy miért nem vállalja a felelősséget a Lisszaboni stratégia kudarcáért. És ő őszintén azt mondta, hogy nem érzem magam felelősnek, hiszen a gazdaság, az Egyesült Államok gazdaságpolitikája a felelős ezért. Mintha Washingtonban diktálnák a brüsszeli politikát. Az amerikaiak is mostanra már úgy gondolják, hogy a lehető legjobb fellépés a piacsal szemben az az, hogyha nem szabályozzuk azt. Elnézést, erre a következtetésre jutottak korábban. Tehát egyre inkább érezzük, hogy éppen arra van szükség, hogy több legyen Európából, és több legyen a szociális Európából. De ami a ö, nemzetközi fellépést illeti, ö, a titkárságot szeretném bírálni, hiszen tegnap kaptunk egy anyagot, és a módosítók benyújtásának a határideje is tegnap volt. Ez elfogadhatatlan eljárás. Nem lehet, hogy az Európai Külügyi Bizottsággal kapcsolatban 48 órán belül dolgozzunk kiállást. Úgyhogy egyértelműen bíráljuk ezt az eljárásmódot, így nem lehet dolgozni. Több időre van szükségünk, hiszen fontos kérdésekről van szó ami az Európai Unió külügyi politikáját illeti, szeretnénk, hogyha nem amerikai ö, felkérésre kellene nekünk ö, döntenünk a kérdésekről. Nézzük, is, nézzük csak meg, mi történik Lengyelországban. Az egyik kormány igen mond, a másik nemet, és mi mit teszünk a külpolitika, szen, a külpolitika terén? Azt hiszem, hogy fel kell számolni arról, azzal, hogy tömegpusztító fegyvereket hozzunk létre, és a leszereléssel kell foglalkozni. A külpolitikánknak autonómnak, függetlennek kell lennie, olyan külpolitikára van szükség, amely a nemzetközi politikai porondon fontos szerepet vállal, és amelynek a célkitűzése az, hogy teljesen leszereljük a fegyvereket. Olaf Pálmének is ez volt a célja, Willy Brandtnak is a hidegháború idején, de továbbra is ez kell, hogy a külpolitikánk legfőbb célja legyen, a teljes leszerelés, ahelyett, hogy a biztonságpolitikánkban a fegyverkezés kapja nagyobb szerepet, amit a Lisszaboni szerződés kér. Tehát mi nem vagyunk euroszkeptikusok, ezt még egyszer elmondanám, viszont elég komoly elvárásaink vannak Európával szemben. A jelenlegi architektúra, a jelenlegi felépítés nem teszi lehetővé számunkra, hogy Viktor Hugo álmát, 1848-as álmát megvalósítsuk az Európai Egyesült Államok és az Európai Egyesült az Európai Államok Föderációjával kapcsolatban. Tehát továbbra is igen kemény elvárásaink lesznek azzal kapcsolatban, hogy a Lisszaboni szerződés ratifikációs folyamatának a követelményeinek megfeleljünk. Hogyha még nem sikerült ezt elérni, akkor figyelnünk kell arra, hogy mi történik az Egyesült Királyságban. Ugyanis a konzervatív párttal probléma van, ők jelenleg tartják a kongresszusukat. Tehát még egyszer elmondanám, hogy bírálom a titkárság eljárását, tegnap kaptuk meg a dokumentumot, és holnapig kell benyújtani a módosítókat ezzel kapcsolatban. Köszönöm. Grazie per l'intervento, Köszönöm a felszólást, kolléga. Lunacek kolléga kap szót. Señor presidente, voy a empezar solamente en español para responderle al señor uh, Meyer. Usted... Spanyolul szeretnék válaszolni, hogy Meyer úrnak eh, a szavaira reagáljak. Ön azt mondja, hogy a GUE-nek nagyobbak az elvárásai Európával szemben, és nem szkeptikusok. Hát nem csak önök, a zöldek és mások is többet akartak, igényesebbek voltak, voltunk, mint amit a szerződés nyújt. Az ír igen szavazat azt jelenti, hogy a jövőben több demokráciánk lehet. Látom, hogy ön nem ért egyet velem, de én úgy gondolom, hogy a Lisszaboni szerződés nagyobb demokráciát hoz Európának. mindig meglep, hogy az európai képviselők, amikor az európai képviselők nem támogatják ezt a szerződést, hiszen több joga lesz az Európai Parlamentnek. Én nagyon örülök, hogy az ír népszavazás eredménye pozitív volt, a zöld és EFA kollégák egyetértenek ebben. Az ír szavazók két harmada igent mondott a demokrácia erősítésére Európában, és ott voltam hétfőn, az ír zöldekkel kampányoltam az igen mellett, és első esetben fordult elő, hogy az intézmények, a kormánypártok és más pártok, illetve olyan intézmények is, mint a szakszervezetek komolyan vették a kérdést az első alkalommal az volt a nagy probléma, hogy azok, akik pártolták a szerződést, azt gondolták, hogy hagyjunk szabad folyás az eseményeknek, és úgyis megszavazzák majd a többiek. Időnként teljesen botrányos és egyáltalán nem észszerű érvelést mutattak be a nem mellett kampányolók. De hát, hogyha az ember beleolvas a szerződésbe, rögtön tudja, hogy nincs igaza azoknak, akik ilyeneket mondanak. Például, hogy a minimál bér 1,84 század euróra csökkenne a Lisszaboni szerződés miatt. Tehát hogy lehet ilyennel érvelni? A, ilyen szlogenek szerepeltek a transzparenseken. Az emberek most már nem hitték el ezeket az érveket, és ennek nagyon örülök. Mint korábban is mondtam, azt gondolom, hogy az a lényeg, hogy azok, akik a szerződés mellett voltak, és a közös Európához tartozás mellett, és különösen a fiatalok most már támogatták. A fiatalok nagyon erőteljes kampányt folytattak, és az volt a szlogenjük, hogy Európához tartoznak. Az az érzésem támad, hogy Európához akarnak tartozni az érek, még hogyha nem is mindent akarnak átvenni. Szóval a jelenlegi helyzetet illeti, hogy hogyan folytatjuk, hogyan tovább. Néhány kollega már szólt erről. Tudjuk, hogy Kaczynszki elnök megígérte, hogy ő alá fogja írni, nagyon örülök ennek. Hát Klaus úr előtt még több opció van, és kérem azokat, akiknek jó kapcsolatai vannak hozzá, segítsen neki ezt a döntést meghozni. Tudom, hogy ez nem lesz könnyű. Ami Cameron urat illeti, és az Egyesült Királyságbeli torrikat, a hétvégén Angliában voltam, és néztem a tévét. A Tórik eh, kongresszusán már az volt az érzésem, hogy eh, Cameron úr már egy kicsit vissza akar venni ebből az ígéretéből, és nem akar eh, semmilyen államfőt, kormányfőt, más országok vezetőit befolyásolni. Úgy gondolom, hogy ez a megközelítés nem az, amit a motorik a jövőben hosszú távon támogatni fognak, vagy akarnak. És nagyon érdekes lenne Brok úr felvetése, hogy tényleg, hogyha mondjuk egy cseh vagy osztrák ellenzéki vezető az angol királynőnek írna levelet, az hogyan fogadná a közvélemény. Ugye kicsit később a külszolgálatról fogunk vitát folytatni, az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek számára egy demokratizáció zajlik, aktívabbak leszünk az Európai Unióban, és az állampolgárok kezdeményezései is jobban fognak érvényesülni. Remélem, hogy egyes országok szkepticizmusa, szkepszise majd csökkenni fog például az én országom, mely az ilyen állampolgári kezdeményezések révén. Um, ami a külügyeket illeti, remélem, hogy Európának erőteljes hangja lesz a világban, erős szerepet fog játszani, különösen azon a területeken, ahol, amelyeket fontosnak érzünk, emberi jogok, konfliktus megelőzés, ez, ez is egy nagyon hangsúlyos része a Lisszaboni szerződésnek, nem csak a katonai összefogás, hanem a konfliktus megelőzés is. Szóval nagy várakozással tekintek a fellépés elé ezen területeken, és bízom benne, hogy a parlament majd teljes messzélességgel fog kiállni. Köszönöm. Köszönöm. Pötterin kolléga kap szót. Elnök úr, azért jelentkeztem, hogy még egy ötletet adjak Anna Nights jelentéshez kapcsolódva, mielőtt valamit erről mondanék, Elmar Brock észrevételére reagálnék, különösen a brit ellenzéke vezetőre vonatkozóan. Nézzük meg ezen ö, személy magatartásának dimenzióit, hiszen ő Nagy-Britannia adott szavát akarja visszavenni. Tehát az ö, ez a felsőhez ö, hozzájárult, a királynő úgy szintén szerződést is aláírtak Rómában, és most népszavazás lenne, és ez az adott szó megtörése lenne, tehát Nagy-Britannia adott szavát vonnak vissza. És hogyha tudjuk, hogy ez a személy felszólította a cselnököt, hogy ne írjon alá, ez egy alkotmány sértésre lenne felhívás a cselnök vonatkozásában saját alkotmányát illetően. Képzeljük el azt, hogy egy európai parlamenti képviselő tenne ilyes valamit, akkor mi, mi történne Nagy-Britanniában, és hogyan szidalmaznák ezt a szemét? Nagyon ö, gondos, nagyon óvatos vagyok, amikor valamilyen ügyről beszélek, de ahogyan ez a személy viselkedik, ez nem csupán az európai jog megtörését jelenti, hanem az imperializmus új formáját is, hiszen 27 országban ö, késlelteti a ratifikációt ezáltal. Ezt világosan ki kell mondani, ez az adott szó megtörése, és minden határozottsággal fel kell lépnünk ezzel szemben. Nos, nézzük a saját megjegyzésemet, Nájc kolléga véleményét illetően. Egy kérelmem van ezen vélemény remek, kiváló, azonban parlamentként ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy ezen diplomáciai szolgálatot Európai Parlamentként nincsen tolmácsolása? Um még nem volt alkalmam arra, hogy ezt bemutassam. Tehát a saját szövegemet még nem tudtam bemutatni. Ez minden. Ihren Beitrag ebenso verstanden. Úgy értettem az ön felszólalását, hogy már hozzászólt ehhez. Nos, egy megjegyzést szeretnék tenni ezzel kapcsolatban, amit Neitz kolléga majd tekintetbe tud venni. Tehát nagy ö, figyelemmel olvastam ezt a szöveget, és az lenne a kérelmem, hogy ö, vegyük be azt a megfogalmazást a szövegbe, hogy az Európai Parlament ezen diplomáciai szolgálatban képviselve kell, hogy legyen, hogy ne legyünk kizárva, hogy ö, partnerek legyünk, a fontos képviseleteket, illetően a világban, hiszen hogyha erre nem, ehhez nem ragaszkodunk, akkor utólagosan nehéz lesz ezt a kínvenalmat érvényesíteni. Tehát kérem kolléga, hogy ezt a gondolatot, tehát hogy az Európai Parlament nek is képviseltetve kell lennie ezen nemzetközi képviseletben az Európai Unió részéről. Kérem, hogy ezt a gondolatot vegye figyelembe. Köszönöm. Elnök, azt kérném a kollégáktól, akik felszólalási időt kértek, hogy az első részre szorítkozzanak, tehát a népszavazás eredményeinek kommentálására, tehát az általános részre. És ezt követően a jelentéstevő be fogja mutatni érdemben a munkadokumentumát az EU külképviseletére vonatkozóan. Köszönöm. La parola al Ковачев колега кап szót. Много ви благодаря, господин председател. Аз също, както и много от моите колеги преди това... Köszönöm szépen, elnök úr. Akárcsak az előttem szólók közül sokan, magam is nagyon örülök a múlt pénteki írországi népszavazás eredményének. Én nagyon örülök, hogy az ír polgárok különbséget tudtak tenni az ír kormány értékelése és az Európához való hozzáállás között. Európának vízióra, jövőképre van szüksége, az intézményeket meg kellett reformálni a Lisszaboni szerződéssel. Biztos vagyok benne, hogy a pénzügyi válságnak is volt szerepe ebben. Az Európai Unió nélkül Írország éppen úgy csődbe ment volna, mint Izland. Izlandon is ezért van most európér mozgalom kialakulóban. Ugyanakkor én nem támogatom azt, hogy a különböző tagállamoknak különböző privilégiumokat garantáljunk ellentételezésképpen azért, hogy aláírnak bizonyos dokumentumokat, mondjuk a szociális területen, az adóügyekben, ugye eh, Írország különböző kivételekben részesült. A Lisszaboni szerződés kötelezettségeket ró a tagállamokra. De nem olyanokat, mint amikről a, a nemmel kampányolók beszéltek. Most, hogy az Európai Bizottság eh, a Nidzai vagy a Lisszaboni szerződés alapján áll-e fel. Úgy gondolom, hogy Barroso elnök kivárhatja azt, hogy az állam és kormányfők eldöntsék, hogy hogyan haladnak tovább. Nagyon örülnék, hogyha hamar hírt kapnánk arról, hogy a lengyel és a cseh elnök mit tesz. Bízom benne, hogy a lengyel elnök hamarosan aláírja a szerződést, Nos, az, hogy a cselnök megakadályozná a Lisszaboni szerződés hatályba lépését, úgy gondolom nem fog megvalósulni, és az év végére hatályba lép a szerződés, és annak alapján állhat majd fel az Európai Bizottság. Amikor Níz asszony az Európai Külszolgálatról készített jelentését ismerteti majd, ezt követően újra szeretnék szót kérni. Kaptunk egy véleményt a szakbizottság kezdeményezésére készült ez, vagy, vagy milyen vélemény ez? mennyire legyünk kritikusak a főképviselővel a külszolgáltal kapcsolatban. Köszönöm. Az AFKO szakbizottság véleményéről van szó. Prego, la parola al collega Vigenin. O Vig Vigenin kolléga kap szót. Thank you, Chair. Vigenin is the right. Köszönöm, elnök úr. Vigenin, így kell mondani. Látom, hogy nagyon általánossá válik ez a vita. Talán meghallgathattuk volna Anime Needs Ütterberg asszony jelentését a külszolgálatról. De hát biztos eszmét cserélhetünk majd később is erről. Nyilvánvaló, hogy a szocialisták és demokraták nagyon örülnek a végkifejletnek, annak, hogy az első népszavazás kudarca után a második sikeres volt Írországban. Én úgy gondolom, hogy ez az eredmény kívül és belül is alaposan befolyásolja majd az EU jövőjét. Az ír igen az intézményes válságnak, az intézményes bizonytalanságoknak vet véget, és sokkal erősebbé válik ezáltal az Európai Unió. Persze még kérdéses a lengyel és a cseh ratifikáció. Örülök neki, hogy a lengyel elnök megerősítette, hogy készen áll az aláírásra. A szerződés ratifikáló törvény aláírására Lengyelországban. Most ami a cselnököt illeti, nem vagyok benne biztos, hogyha nagyon nagy nyomást gyakorlunk rá, akkor az pozitív eredménnyel jár. De azért, hogyha már a lengyel elnök aláírta, akkor egyetlen egy ember fogja akadályozni a Lisszaboni szerződés hatályba lépését Európában, és az Európai Unió jövőbeli válsága ennek az egy embernek lesz betudható, illetve a cseh köztársaságnak összességében. Úgyhogy úgy gondolom, hogy a cseh köztársaság azon politikai erői, akik a szerződést pártolják, illetve az összes cseh jelentős politikai erő fel kell, hogy lépjen nem hiszem, hogy nekünk kellene nyomást gyakorolni az elnökre, ez inkább cseh belügy. Én nem hiszem, hogy bármi más oka lenne, hogy ne írja, ne, ne ratifikálja a szerződést, ha csak nem a furcsa jelleme az elnöknek. és azok a szóbeszédek, hogy mi szerint a cseh elnök és David Cameron között valamilyen fajta egyesség van a létre, hogy a csehek lefékezik a ratifikációt addig, amíg a konzervatívok hatalomra nem kerülnek. Szerintem ez komolytalan spekuláció. jövőre lesznek a választások az Egyesült Királyságban. nem hiszem, hogy ilyen furcsa politizálás érvényesülne Európában. Szerintem végeredményben a Lisszaboni szerződést mindenki ratifikálni fogja. Persze vannak itt intézményes kérdések is. Meg kell várnunk a tanács döntését az Európai Bizottság felállásával kapcsolatban, összetételével kapcsolatban. A szocialista frakciónak az a véleménye, hogy miért ratifikálták a Lisszaboni szerződést, annak alapján kell létrehozni az Európai Bizottságot. Persze folytatni kell a felkészülést, a, illetve a bizottság jóváhagyására a jelenlegi szerződés alapján kell felkészülni. Barozó elnök személye is kérdéses, az ő pozíciója is bár Lisszaboni többséggel választották meg, még a nézai szerződés hatája alatt történt ez. Elnökölheti-e a Lisszaboni szerződés szerinti bizottságot egy olyan elnök, akit a nézai szerződés szerint választottak meg? Nem provokációként mondom ezt, de talán jó lenne, hogyha az Európai Bizottság elnökéről újra szavaznánk, hogy teljes jogbiztonság álljon elő. Barozónak nagyon fontos szerepe lesz, meg a tanácsnak is. Ki kell választanunk a tanács első állandó elnökét és a külügyi fő képviselőt is. Figyelembe kell venni, hogy a két tisztséghez ugye létrejön a jogalap, de nem mindegy, hogy kik töltik be ezeket a tisztségeket. A külügyi főképviselő az európai szocialista mozgalomból kell, hogy érkezzen, úgy gondoljuk, annak érdekében, hogy a fő frakciók között igazságosabb legyen a szerepmegosztás, és az Európai Parlamentet szorosan be kell vonni a kiválasztás folyamatába. Az intézményes ügyekben továbbra is meg kell, hogy legyen a szavunk, ahogy Erminéc jelentése is fogalmaz. Még csak az elején tartunk a folyamatnak, ugye a külésbiztonsági biztonsági politika most alakul, Ez egy új kezdet, és úgy kell alakítanunk a dolgokat, hogy az EU és az EU állampolgárok számára is jól alakuljanak azok, hogy tényleg legyen szavunk a világban. Kolléga Kazulide. Köszönöm, Kazulides kolléga kapszót, tessék. Thank you, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenek előtt leszeretném szögezni, hogy az ír nép, mint szuverén nép igennel szavazott, és szuverén joga volt, hogy másként szavazzon, mint előzőleg. Úgy gondolom, hogy azért szavazott igennel most, mert a tanács konkrét kötelezettséget vállalt olyan témákban, amelyek miatt korábban nemmel szavaztak. Olyan területek ezek, amelyek nem tartoznak a Lisszaboni szerződéshez, viszont a nemmel kampányolók az embereket félrevezették ezek alapján. Ne feledkezzünk meg a pénzügyi válságról sem, amely nagyon jól rámutatott, hogy mennyire egymásra utaltak vagyunk, és hogy mennyire elengedhetetlen, hogy egymáshoz tartozzunk. Hm. Látnunk kell, hogy Izland egy olyan ország, amelyik nem akart az EU-hoz csatlakozni, most már szeretne csatlakozni, ugyanis a pénzügyi válság egy kis ország esetében, amelynek kicsi a valutája, nagyon súlyos következményekkel járhat. Hallottam olyan érvelést, hogy az íreket addig szavaztatták volna, amíg nem szavaznak igennel. De hát az Egyesült Királyság, bocsánat, nem az Egyesült Királyság. Mit csinálnak a tórik az Egyesült Királyságban? Hát pontosan ugyan ezt csinálják. Azoknak mondom ezt, akik ezzel érvelnek. Az alsóházban, a lordok házában ratifikálták a eh, Lisszaboni szerződést, a királynő is aláírta, és most valaki megpróbálja az angolok eh, véleményét megváltoztatni. Nyilvánvaló, hogy nagyon sokan alul becsüljük, hogy mit is jelent a demokrácia. Itt, ebben a parlamentben a képviseleti demokrácia révén dolgozunk, és a legtöbb tagállam a képviseleti demokrácia útján ratifikálta a Lisszaboni szerződést, ez éppen annyira érvényes, mint a népszavazás. Bizonyos témák azonban ezekben a kampányokban felmerülnek, és ezek félreviszik a szavazási eredményeket. Hadd mondjam el, hogy számomra meg megkönnyebbülést jelentettek azok a nyilatkozatok, amelyeket Prágában Veszef Klaus elnök tett, mi szerint most már késő arra számítani, hogy ő addig tudja majd a ratifikációt hátráltatni, amíg a tórik hatalomra nem kerülnek az Egyesült Királyságban. Úgy gondolom, hogy Václav Klaus értelmes véleményt fogalmazott meg, és az alkotmánybíróságokhoz Németországban és Csehországban is sok kérdést tettek fel. A kérdésekre válasz is született, és abban bízom, hogy a cseh köztársaságban nagyon hamar megszületik az alkotmánybíróság válasza az újabb kérdésekre is, és az elnök aláírhatja a Lisszaboni szerződést, ami a jövő év elején hatályba is léphet. Mihelyett a Lisszaboni szerződés hatályba lépett, és az Európai Unió joganyagának részévé válik, ezzel zárom elnök úr, akkortól egyetlen ország sem ejtheti túlszul a többieket. Ez fordítva lesz attól kezdve. Hogyha a torrik népszavazást akarnak tartani, akkor 26 másik tagállamot is meg kell erről győzniük. Végül pedig azzal kapcsolatban, amit Végenen úr mondott, Barózó úrra vonatkozóan, úgy gondolom, hogy az a kérdés, hogy Barózó úr, a bizottság elnöke le van zárva, véglegesen eldőlt, nincs legitimációs kérdőjel, a Lisszaboni szerződés által előírt többséget is megkapta Barroso úr. És hogyha Barroso úr megválasztása kérdéses, akkor ennek a parlamentnek a legitimációja is kérdéses, hiszen a nizzai szerződés alapján választották meg. Grazie, ultimi tre interventi. Köszönöm. Utolsó felszólaló. Kérem, legyenek rövidek. Mielőtt meghallgatnánk a jelentéstevő véleményét. Lulling asszony kap szót. Ja, vielen Dank. Es wurde heute... Köszönöm. Nagyon sokat beszéltünk ma a demokráciáról. Németországban van egy közmondás, ami nem passzol, azt olyanná tesszük, hogy aztán megfeleljen. Nos, ez a demokrácia kifejeződése volt Írországban, mert mint a népszavazás, ezt én különösnek tartom, véleményszabadság, népszavazás, együtt döntés, mindazok demokratikus fogalmak, ezek nagyon fontosak és jók, de a demokrácia egy kényes, bonyolult képződmény. Olaszországban tüntetések vannak a sajtószabadságért. Olaszországban Bizonyosan nincsenek olyan törvények, amelyek a vélemény kifejezését tiltanák, de nem mindig érvényesül ez a törvény, és nagyon sokszor megállapítottam, hogy sokszor ütközünk demokratikus törvényekbe. Például felvetném azt a kérdést, hogy az EU intézményei nincsenek -e arra kötelezve, hogy az ilyen folyamatok során, mint például egy népszavazás, neutrálisan viselkedjenek. Ellenkezőleg a bizottság nagyon sok tagja utazott Írországba, hogy ott az igen kampányt támogassa forrásokat alkalmaztak, használtak fel az írjoggal szemben, ahogyan ezt hallottam, az Európai Parlament forrásait is felhasználták erre a célra, hogy az igenlő kampányát támogassák. Vannak vállalkozások, mint a Ryanair, természetesen ezt megtehetik, ez demokratikus jog, több ezren ö, fektettek be ebbe a kampányba. A kérdésemet megismételném, valóban demokratikus-e ez, és jó-e, hogyha az EU képviselői, ebben az esetben például a bizottság képviselői ennyire erőteljesen befolyásolják egy nép véleményalkotó folyamatát. Brock kolléga is beszélt arról, hogy nagyon sok rágalmazás merült fel a szerződéssel szemben. Az Európai Parlament a Lisszaboni szerződéssel több beleszólási jogot nyer. Azonban kérdés, hogy van-e lényegi beleszólási jog, például az EU katonák külföldi bevetéseit illetően, a 36-os cikkben olvashatom, vagy a 250-es cikkben, hogy vannak valódi ö, együttdöntési jogok. Hiszen a béke és a háború kérdéseiben a hatalom megosztás megszűnt, és ezzel kapcsolatban érdekelne az önök véleménye. Grazie, parola a... Köszönöm. Sib kolléga kap szót, és ezt követően Préda kolléga zárja a felszólalók szor, sorát. Köszönöm, elnök úr. A lengyel parlamentben komoly szerepet vállaltam a Lisszaboni szerződés ratifikációs folyamatában. Nagyon érdekes volt ez az időszak. Biztosíthatom a kollégákat, hogy a lengyel elnök most már hamarosan alá fogja írni a szerződést. Biztos vagyok abban, hogy ez hamarosan be fog következni. Ami ahhoz kapcsolódik, amit az imént hallottunk, már akkor számomra egyértelmű volt, hogy nem könnyű ez a feladat, nem csak Lengyelországban merültek fel kérdések, hanem máshol is azzal kapcsolatban, hogy mi az előnye annak, hogy ilyen későn született meg az igen szavazat Írországban, és az európai vita ettől sokkal dinamikusabbá, sokkal élénkebbé vált. Az európaiak láthatták, hogy mi a szerződés konkrét tartalma. Hogyha a szerződést egy mondatban kellene összefoglalnom, azt kellene mondanom, hogy ez egy olyan szerződés, amely nem olyan jó, mint hogy az összes általunk ismert problémát meg tudna oldani, de nem is olyan rossz, mint ahogy az ellenzői azt állítják a válság idejében tárgyalásokat tesz lehetővé, és megkönnyíti a kapcsolatfelvételt, és lehetővé teszi számunkra, hogy intézményi szinten is tovább lépjünk. Új intézményeket fogunk majd létrehozni, és reméljük, hogy pozitív kihatása lesz a Lisszaboni szerződésnek az egész működésére is. Ami az elnök kérdését illeti, hát ez nagyrészt attól függ majd, hogy milyen személyiséget fogunk megválasztani az elnöki posztra, kit fogunk megválasztani, hogyha egy erős személyt választunk, ő akkor majd meghatározza az elnöki poszt személyiségét is. Röviden szólva tehát egy olyan személyre van szükség, amely, aki valóban a külvilággal folytatott kapcsolatainkban képviseli és befolyásolja az EU álláspontját. És még valami, amit nagyon fontosnak tartok. A több tagállam alkotmánybírósága megfogalmazta véleményét a kérdéssel kapcsolatban, és szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy a cseh alkotmánybíróság is foglalkozik a kérdéssel, de már Németországban is a Karlsruhei bíróság megfogalmazott egy véleményt, álláspontot ezzel a kérdéssel kapcsolatban. A nemzeti parlamentek szerepe a Lisszaboni szerződés által megerősödik, és így új dimenzió, dimenziót ad a szubszidiaritás elvének. Úgy gondolom, hogy az Európai Parlamentnek foglalkoznia kellene azzal, hogy hogyan szeretné ezt a szövetet kibővíteni a mi kapcsolataink hálóját az Európai Parlament és a Nemzeti Parlamentek között. Tehát a nemzeti parlamenteknek nagyobb szerepet kell adni. Én azt szeretném tudni, hogy hogyan tudjuk ezen kapcsolatrendszert hatékonyá tenni, és hogyan lehet kihasználni azon lehetőségeket, amelyek már korábban is léteztek. Biztos, hogy erről még sokat beszélhetnénk, a Lisszaboni szerződés mindenképpen előrelépést tesz lehetővé, ami az EU működésének a minőségét illeti. De ezen működés mégiscsak attól fog függeni, hogy ezen különböző egységek, intézmények hogyan működnek, és attól, hogy a, az állampolgárok és az egyes személyek mennyire vesznek részt ezen együttműködésben. Azt gondolom, hogy ez tehát rajtunk múlik. Nem lehet ezt felülről létrehozni. Beszéltünk arról, hogy az Egyesült Királyságban az ellenzék hogyan viselkedik. Persze mindig lehet érveket és ellenérveket is találni. Kolléga Préda. Utolsó felszólal Préda kolléga. Aș vrea și eu să salut uh, rezultatul referendumului din Irlanda. Köszönöm, elnök úr üdvözölni szeretném az ír népszavazás eredményét. Nagyon örültem annak, hogy az írek igennel szavaztak a szerződésre. Természetesen ez önmagában nem ad okot a bizalomra. Önmagában az állampolgárok nem feltétlenül lesznek nem fognak jobban megbízni az Európai Unióban. Hogyha az eredmény az igen és a nem között szorosabb lett volna, akkor azt hiszem, hogy még nagyobb lenne a bizalmatlanság az EU felé, de ezen egyértelmű igen szavazat többséggel mégiscsak sikerült a bizalmat megerősíteni. Örömmel hallottam az imént, hogy az a lengyel elnök betartja a szavát, és alá fogja írni a szerződést, ahogy azt megígérte. azzal kapcsolatban, amit Lunacek asszony mondott, hogy a pártok komolyan veszik a szerződést, szeretnék figyelmeztetni rá, hogy valóban megtették ezt az erőfeszítést az egyes pártok, és sikerült pozitív eredményt kivívni még a válság időszakában is. Kicsit ellentét, ellentmondásos az, hogy a politikai előrelépést pont a válság idején sikerült megtenni. Nem most először van arra példa, hogy Európában politikailag akkor lépünk előre, amikor gazdasági válság van. És ami még ellentmondásosabb az az, hogy egy ö, tagállam elnöke, a cseh köztársaság elnöke az ellenzék egyik ígéretét akarja követni. Kamerun úr még nincsen hatalmon, jövőre majd hatalomra kerülhet, tehát ellentmondásos az, hogy egy most ö, hatalmon lévő elnök egy jövőben hatalomra kerülő elnök véleményét akarja figyelemben ö, tartani. Azt hiszem, hogy nem szabad nyomást gyakorolni a cseh elnökre, mert esetleg akkor ez éppen a szándékunkkal ellenkező hatást válthat ki. Remélem és bízok a cseh elnök bölcsességében, és remélem, hogy nem arra számít, hogy az Egyesült Királyságban hogyan fog a politikai helyzet alakulni a saját döntésében. De nem értek egyet Vigenin úrral, ami az Európai Bizottság elnökének személyéről szóló szavazást illeti. Azt gondolom, hogy teljesen legitim az ő mostani elnöksége, és nem szükséges az, hogy megint szavazzunk a bizottsági elnökről. Ez túlságosan problémás lenne. Köszönöm. La parola per il progetto di... Köszönöm. A véleménytervezet ügyében Nils jelentéstevő asszony kapja meg a szót. Mr. President, dear colleagues. Uh, tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák, végre megkaptam az alkalmat, hogy bemutassam a vélemény tervezetemet Brock kollégánk alkotmányügyi szakbizottságában megfogalmazott véleményével kapcsolatban az Európai Külszolgálattal kapcsolatban, hiszen erről van szó. Több megjegyzés hangzott el az ütemezésről, és tudom, hogy nagyon szoros az idő, és nagyon kevés időt kaptak erre. Ennek a következő az oka. Brock kolléga a vélemény tervezetén már korábban is dolgozott, majd az Alkotmányügyi Szakbizottság, és azt hiszem, hogy az elnökök konferenciája is úgy döntött, hogy elhalasztja ezen kérdésről a vitát. Elnézést. És eh, hogy megvárjuk az ír népszavazás eredményét. Mivel, hogy pénteken került sor az írnépszavazásra, Brox úr véleményéről az Alkotmányügyi Szakbizottságban ma reggel beszéltek, tehát most beszélünk az én véleményemről itt az AFED-ben. De úgy döntöttünk a titkársággal együtt, és nem ők a felelősek ezért a döntésért, hiszen itt politikai döntésről van szó, tehát nem igazságos őket vádolni azzal, hogy az ő felelősségük és az ő hibájukból kapták meg ilyen későn ezt a szöveget. Nem, arról van szó, hogy úgy döntöttünk, hogy az írnépszavazás eredménye után fogunk csak erről vitázni. Minden esetre a módosító indítványok beadásának a határideje nem holnap lesz, hanem október 8-án csütörtök délig lehet beadni a módosítókat. Hát egy kicsit több idejük van tehát így, mint eredetileg. Az ütemezésről tehát ennyit. Mindkét szakbizottságban hétfőn Strasbourgban akarunk szavazni a véleményről, és pár nappal később a plenárison, szintén Strasbourgban szavazunk róla. Miért akarjuk azt, hogy a következő plenárison szavazunk erről Strasbourgban? Azért, hogy a véleményt el lehessen fogadni még a nem hivatalos csúcs előtt, amely pár nappal később kerül megrendezésre. Önök is tudják, hogy a svéd elnökség szeretné folytatni a megbeszélést ezen kérdésekről, ami az EU e elnökének, a főképviselő posztjának a kérdését illeti és mindenki azt várja, hogy most már komolyan megkezdődnek az erről szóló tárgyalások a nem hivatalos csúcson. Tehát szeretnénk, hogyha a parlament álláspontja már ezen nem hivatalos csúcs előtt rendelkezésre állna. Ez az oka annak, hogy ennyire szoros határidővel dolgozunk. Tudom, hogy ez így kellemetlen, de remélem, hogy megértik a politikai okokat, amelyek ezek, ezen döntés mögött meghúzódnak. Ami a véleményemet illeti, néhány általános megjegyzéssel kezdődik, hogy üdvözöljük az ír népszavazás eredményét. Előre úgy gondoltam, hogy pozitív lesz az eredmény, ezért mondtam már a véleményben korábban is, hogy üdvözöljük ezt az eredményt, és üdvözöljük hogy a Lisszaboni szerződés milyen módosításokat tesz majd lehetővé a külpolitika tekintetében. Az egyik ilyen módosítás, változás az, hogy az EU főképviselője egyben az Európai Bizottság alelnöke is lesz, és az ő munkáját fogja segíteni az Európai Külszolgálat. Örülünk annak, hogy az Európai Parlament milyen szerepet játszik ezen folyamatban. Az Európai Parlament támogatja a közös európai diplomáciai szolgálat létrehozását, és figyelembe veszük azt a tényt, hogy a parlamentet is, a parlament véleményét is kikérik majd ezen tisztekkel kapcsolatban, és ismervén a költségvetési következményeket, úgy gondoljuk, hogy korai, fontos párbeszédet kell az Európai Parlamenttel folytatni ahhoz, hogy hatékonyan el lehessen kezdeni ezen külszolgálat munkáját és ahhoz is, hogy biztosítsuk, hogy megfelelő pénzügyi forrásokat juttatunk neki. Eztán felkérjük a főképviselőt arra, hogy mondja el a saját javaslatait minél hamarabb, és kérjük, hogy feleljen meg a következő elveknek. Úgy gondoljuk, hogy ezen szolgálatot az administratív és költségvetési feltételeknek, a szakbizottság költségvetési feltételeinek megfelelően kell létrehozni, és a fő képviselőt kell támogatni abban, hogy a kül- és biztonsági politikát hatékonyan tudja végezni az Európai Tanács nevében. Ez egy eléggé érdekes állásfoglalás, de úgy gondolom, hogy ez logikus következménye annak, hogy ilyen kettős szerepe van a főképviselőnek, és ezt így fogalmazták meg a Lisszaboni szerződésben. Úgy gondolom, hogy ez teljesen megfelel Elmar Brock álláspontjának is a saját véleménytervezetében. Ezen kívül hangsúlyozzuk, hogy a külszolgálatnak a CFPC-vel és a CF SP-vel is foglalkoznia kell, tehát a kül- és biztonságpolitikával és a védekezési politikával is. Ezen kívül a fő képviselőnek átfogó javaslatot kell bemutatni arra vonatkozóan, hogy más fontos fellépéseket hogyan fognak megszervezni az új intézményes keretek között. Kiemeljük, hogy a kereskedelem, a humanitárius segély és a bővítés fontos részét kell, hogy képezze az EU külpolitikájának, és hangsúlyozzuk, hogy fontos okait látjuk annak, hogy a fejlesztési politikát is bevonjuk ebbe az új szolgálatba. Ez azt jelenti ebben a megfogalmazásban, hogy jelenleg nem gondoljuk azt, hogy a többi politikát is, tehát a kereskedelem politikát is már a kezdetektől fogva be kellene vonni a külszolgálat munkájába. Hangsúlyozzuk, hogy a szolgálatban a katonai és a civil válságkezelő egységeket is be kell vonni a tanács titkárságában, még akkor is, hogyha a katonai személyzetre vonatkozó parancsnoki előírás lehet, hogy más lesz, mint a civil személyzetre vonatkozó. a külszolgálaton dolgozók megfelelő segítése mindenképpen nagyon fontos abban, hogy a főképviselő koherens, összefüggő és hatékony külpolitikát tudjon kialakítani. Kérjük a főképviselőt, hogy figyeljen arra, hogy a személyzeti kérdéseket hogyan oldja meg, hiszen a szolgálatban a bizottságból, a tanácsból és a tagállamokból is felvesznek majd embereket. Ahhoz, hogy professzionális diplomáciai szolgálat legyen a külszolgálatból, megfelelő pénzügyi forrásokat kell juttatni az érdemek alapján, és ezért megfelelő eljárásokat kell bevezetni, és földrajzi tekintetben is egyensúlyt kell kialakítani. A tagállamból, a bizottságból és a tanácsból származó személyeknek egyenlő státuszt kell biztosítani, ugyanolyan foglalkoztatási körülményeket, attól függetlenül, hogy ö, határozott ö, időre szóló munkaszerződésük van, vagy esetleg köztisztviselők. Van még egy fontos megjegyzésünk, hiszen a szolgálat megfelelő működéséhez, minden szolgálat megfelelő működéséhez nagyon fontos az, hogy az ott dolgozók ugyanolyan feltételek mellett dolgozhassanak, ugyanolyan fizetéssel. Hogyha ez nem így van, akkor mindig feszültségek vannak, nagy a konkurencia, és véres harcok folynak. Tehát ezért akartuk ezt a megjegyzést itt kiemelni. A közös képzéssel való továbbfejlesztés nagyon fontos, azért, hogy egy keretet lehessen létrehozni a diplomácia szempontjából, így a nemzeti és az európai szintű diplomáciát tudjuk egy kalap alá venni. A kulturális, a közös képzési programok és a közös diplomáciai sillabusz nagyon fontos, és a közös képzési központok kat esetleg össze lehetne vonni egy európai diplomáciai akadémia keretein belül. A jövőbeni Európai Uniós delegációk, akiket mi az Európai Külszolgálat integrális szerveként fogunk fel, úgy gondoljuk, hogy ezen delegációknak a felhatalmazást a főképviselőtől kell megkapniuk, és adminisztratív szempontból a bizottsághoz kell, hogy ezek tartozzanak. Ez azt jelenti, hogy itt gyakorlatilag azt javasoljuk, hogy a ma létező bizottsági delegációkat át kell ö, f, alakítani EU delegációkká. Ugyanakkor adminisztratív szempontból továbbra is maradjanak a bizottságnál még akkor is, hogyha a felhatalmazást és az utasításokat a főképviselőtől fogják kapni a jövőben. Kérjük, hogy a következő főképviselő vállalja, hogy a mi szakbizottságunkat tájékoztatja itt van, aki a parlamentet szeretné inkább jobban látni a szövegben, hogy a legfontosabb beosztásokba kiket szeretne kinevezni, és hogy egyezzen bele abban, hogy a szakbizottsági meghallgatásokat levezethessük a jelöltekkel, hogyha a szakbizottság ezt kéri. És kérjük a főképviselőt, hogy vállalja, hogy újra tárgyalja a jelenlegi intézményi megállapodást az Európai Parlamenttel, különösen ami az érzékeny információhoz való hozzáférést illeti, és más az intézmények közötti megfelelő együttműködés lehetővé feltételeket illeti. Az EU delegációk harmadik országokban ezen kívül kiegészítik a meglévő állandó képviseleteket, és hozzájárul a hosszú távú hatékonysághoz, hiszen nagyon sok esetben átvállalhatják ezen szolgálatok a konzuli szolgálatokat, és a Schengeni vízumkérdésekkel foglalkozhatnak. Uh, végül, és uh, ez az a pont, ahol uh, eltér a véleményünk Brock kollega jelentéstervezetétől, úgyhogy felhívom rá a figyelmüket. Tehát végül felhívást intézünk a bizottsághoz, a tanácshoz, a tagállamokhoz és a kinevezendő fő megbízotthoz, hogy átfogó és ambiciózus tervet készítsenek, világos tervet az Európai Unió külszolgálatának felállítására, ugyanis, hogyha nem koherens a megközelítés, az késlekedéshez vezethet, következetlenségekhez, illetve pénzkidobáshoz. költségvetési kihatásai is vannak eh, az új rendszer kialakításának. Eh, a finanszírozás eh, a költségvetési hatóság felügyelete alatt kell, hogy megvalósuljon a szerződéseknek megfelelően. Miért tettem be ezt a pontot a szövegbe? Azért, mert van egy nagy aggályom, egy nagy aggodalmam, és úgy gondolom, hogy nagyon gyakran nem foglalkozunk ezzel eléggé amikor új szolgálatot hozunk létre, nem foglalkozunk azzal, hogy már az Európai Bizottságnak van egy nagyon kiterjedt delegáció hálózata. Több mint 5000 ember dolgozik a különböző ö, főigazgatóságok és ügynökségek keretében ezen a területen, a többé-kevésbé külügyekkel foglalkozva. Ha ezt a helyzetet figyelembe vesszük, fokozatosan kívánjuk az EU külszolgálatát kialakítani, akkor megvan a kockázata annak, hogy egyfajta rivalizálás alakul ki a fennmaradó hálózat és az újonnan kialakított új külszolgálat között. amennyiben nem a Big Bang megközelítést alkalmazzák a tagállamok, miszerint egyik napról a másikra egy teljesen új külszolgálat jön létre. A tagállamok véleménye eltér. Van, aki azt mondja, hogy csak a multilaterális területen kezdjük meg a külszolgált kialakítását, mondjuk Genfben, New Yorkban. Nekem az a félelmem, hogyha felmarad a jelenlegi rendszer, és mellé épül fel egy új külszolgálat, akkor az pazarlással jár, a feladatok letesse megkettőződik. Nyilvánvaló, hogy a Big Bang kihatásai óriásiak lesznek, természetesen, de akkor is szeretnék rámutatni annak a veszélyére, hogyha a versenyhelyzetet, a, a rivalizálást ösztönözzük. Köszönöm szépen a figyelmüket, köszönöm a titkárságnak a sok segítséget. Köszönöm. Most a NIC véleménynyel kapcsolatban Brock kolléga kapszult. Vorsitzender, Frau Nitz. Elnök úr, Netszasszony, tisztelt kollégák! Netszasszony kiemelte, és én néhány kiegészítő megjegyzést tennék előadásához, hogy tiszteletben tartjuk az írváztok döntését, de látnunk kell azt is, hogy különböző más nagy fórumok a bizottságon és a tanácson belül ezen elgondolkodtak. A külszolgálat nagyon nagy jelentőséggel fog bírni, hiszen átfogóan képviseli az EU-t, és a bizottság alelnöke a főképviselő, tehát el kell mondani, hogy a főképviselő egyben a bizottság alelnöke is, és itt a parlament ellenőrzés is fontos. Éppen ezért parlamenti képviselőként elértük, hogy a külszolgálatot a tanács határozza el, a főképviselő javaslatára, akit még meg kell választani. Ezt fontosnak tartom kiemelni. A bizottság hozzájárulása és az Európai Parlament meghallgatását követően. Tehát az Európai Parlamentnek fel kell készülnie egy konzultációs folyamatra és egy saját jelentés kialakítására, és ez Nécz asszonyjal együttműködésben történik, tehát az AFET-tel együttműködésben, ami tárgyalási lehetőségeket bocsájt rendelkezésünkre a bizottsággal folytatott megbeszéléseket illetően. Itt biztosan kompromisszumok lesznek a hagyományoknak megfelelően. Netsz asszony észrevételéhez csatlakoznék, mely szerint ez a külszolgálat a bizottság alá kell, hogy tartozzon. Vannak már olyan döntések, associated to the European Parliament. Es steht im Vertrag a szerződésben ö, szerepel a sui generis karakter, de ez nincs a dokumentumban, ez egy ügynökségre vonatkozik, például az élelmiszeripari hatósággal lehet ilyet létrehozni, amely költségvetési kérdésekkel vonatkozóan korlátozott. Tehát összeigeneris kell szabályozni, mert különböző hatáskörök vannak, például a biztonság és a védelmi politikát, illetően amiért a tanács felel. Éppen ezért biztosítani kell, hogy ez a szolgálat a főképviselőnek és a tanácsnak legyen felelős. Tehát a tanács álláspontját közvetítse, és a bizottság normális eljárások esetében ez nem lehetséges. Itt felmerülnek különleges kérdések, például a személyzet vonatkozásában, a nemzeti szakértők vonatkozásában, máshogyan kell őket kezelni, mint például a bizottság esetében kezeljük ezeket a szakértőket, akik önállóak. Tanács, tagállam és bizottság szakértői. Azt hiszem, hogy valamennyi kérdést a megfelelő tréningekkel kapcsolhatunk össze, hogy a különböző tisztségeket a külszolgálaton belül megfelelően ö, kialakítsuk, illetve összeolvasszuk a külképviseleti tisztségekkel. Ezt elviekben támogatom. Netz asszony jelentés azt hiszem, hogy mindennek a megerősítése, amelyről már határozatot hoztunk széles többségben, és így közös politikai álláspontot tudunk kialakítani, és lehetőleg hamarabb határozatot hozhatunk erről, és így áthagyhatjuk a terepet a többi intézménynek. Éppen ezért nagyon hálás vagyok ennek a szakbizottságnak, hiszen Nécz asszony is elmondta, hogy egy gyorsított eljárást vezetünk be, különösen a parlament és ezen szakbizottság érdekében, hiszen ez egy kulcskérdés, hogy megfelelően be legyünk vonva ebbe a folyamatba hogy ellenőrzési lehetőségek legyenek kezdetektől fogva, például a főképviselő meghallgatását illetően, valamint a külszolgált állandó ellenőrzése is lehetséges legyen, és nem engedhetjük meg, hogy a közösségi hatáskörbe dolgozó ügyek ö, egyszerűen kikerüljenek a mi hatáskörünk alól, illetve eszközé váljanak, éppen ezért kulcskedés, hogy tartós parlamenti ellenőrzése legyen a külpolitikának, éppen ezért nem engedhetjük meg, hogy a bizottság ezt úgy kezelje, mint például a belső piaci kérdéseket, és a valódi politikát máshol alakítsák ki. A honfitársaim a bal oldalról, akik hál' Istennek már nincsenek a teremben, felvetettek kérdéseket. Amikor áttértünk ugye a gyakorlati munkára, elhagyták a termet. Ez talán a gyakorlati munka szempontjából észszerű is. Ich möchte feststellen. Meg kell állapítanom, és ez az alkotmánybíróság ítélete, hogy ne legyenek tévedések, hogy a katonák bevetéséről a tagállamok döntenek, és az Németországban az alkotmánybíróság döntött arról, hogy a Bundestag döntése érvényes, amíg nem vagyunk más helyzetben, és éppen ezért sürgősen felépnék az ellen, hogy a baloldaliak azt mondják, hogy katonai bevetés parlamenti részvétel nélkül lehetséges legyen. A nemzeti parlamentek több esetben bekapcsolódtak a döntésbe, a műveletek költségeit illetően is, és itt az Európai Parlament is részesedik, hiszen nincs olyan ö, terület ez, ebben a kérdésben, amelynek a parlament, amelyen a parlamentnek ne lenne felelősség. Ez egy megosztott felelősség, és éppen ezért nem hagyom ra, magam rábeszélni erre. Ez egy reálgalmazás, amelyet vissza kell ö, utasítani. Nem szabad tehát megengednünk, hogy a polgárokat ö, hülyének nézzük, ö, és ilyen kérdéseket vessünk fel, azt hiszem, hogy a baloldaliak a balpert egy politikai hagyományt képvisel, amely nem tartozik a demokrácia kulcs területeihez. Itt például a német balpert azt hiszem, hogy nem osztogathat tanításokat, leckéket a demokráciáról. Grazie. La parola... Köszönöm. Vigenin képviselő kap szót. Allora il collega Amarol... Kovácsev kolléga következik akkor. Köszönöm szépen elnök úr, köszönöm szépen Nitz asszony, köszönöm szépen Brok úr. Köszönöm, hogy ilyen világosan beszéltek, most már jól látom, hogy mi az álláspontunk mi a szerepe, az álláspontja a parlamentnek. Ezzel a véleménnyel megyünk a bizottsághoz, a tanácshoz tárgyalni az Európai Unió jövőbeli diplomáciai szolgálatáról. A tegnapi véleményt láttam, és három kérdésem lenne, három konkrét kérdésem a külügyi szolgálat hatájára vonatkozóan, hogy milyen eh, jogi alapja lesz, jogi szabályozása, és kik fognak ott dolgozni. Nitz asszony azt mondta, hogy egyes külügyi vonatkozású politikák, például a fejlesztési politika a külszolgálat alá kell, hogy tartozzon, a kibővítés, a humanitárius segítségnyújtás, mondjuk a kereskedelmi politika nem tartozna oda. Viszont nem kizárt, hogy mégis oda tartozna, a fő megbízott véleményen is múlik ez. Miért gondoljuk mi az, hogy a, a kül kereskedelem ne tartozzon oda? és a külügyi szolgálat jogállásával kapcsolatban is lenne kérdésem, ez most egy ügynökség lesz, vagy egy EU intézmény, mert egy intézménynek nagyobb a pénzügyi függetlensége. Nem, persze a gazdaságosság is fontos szempont, el kell gondolkodni azon, hogy egy ügynökség legyen-e, vagy pedig az EU-nak más jellegű szerve. Az 5D pont a véleménytervezetben a munkatársakról azt mondja, hogy átlátható ö, ö, munkaerőfelvételi rendszer kell, hogy érvényesüljön, és a költségvetési ö, szervfelügyelet alatt valósuljon ez meg, de persze a munkatársak kiválasztásának szabályait, eljárásait is ki kell alakítani, és a tagállamoknak ebben ugye meg kell állapodniuk, mármint a szelekciós kritériumokban. Nem csak a megfelelő földrajzi egyensúly fontos, hanem a demográfiai is szerintem, és talán ugyanazt a kritériumot kell alkalmazni, mint a parlamentnél, a degresszív arányosságot a jövőben a jövőbeli külszolgálatra. Hát ennyit akartam mondani, még egy napunk van, módosítókat fogok benyújtani, köszönöm. Köszönöm, heten jelentkeztek még szólásra, tehát tekintve, hogy 12 óra 30-kor be kell fejeznünk, mindenkinek két perce lesz, kérem, hogy tartsák tiszteletben a felszólalási időt, hogy mindenki hozzászólhasson. Udvariasság ez a kollégákkal szemben. Severin kolléga következik. Köszönöm szépen. Ha közös érdekeink vannak, közös politikát kell folytatnunk, és én úgy gondolom, hogy vannak közös érdekeink, és mindenfajta külpolitika, közös érdekek szintézise kell, hogy legyen. A probléma az, hogy pillanatnyilag nincs közös külpolitikája az Európai Uniónak. De amikor a Lisszaboni szerződést választottuk, akkor amellett álltunk ki, hogy legalább intézményes koherencia érvényesüljön a külső fellépésünkben. Annak érdekében, hogy koherensek, következetesek legyünk, kitaláltuk ezt a külszolgálatot, de ez csak akkor lehet koherens, hogyha az Európai Bizottság struktúrájába építjük be, csak akkor, hogyha a költségvetési ellenőrzés érvényesül felette, csak akkor, hogyha a parlament kontrollálhatja, és csak akkor, hogyha ez a szolgálat minden külső vonatkozású tevékenységet magában foglal fejlesztési segélyezés, nemzetközi kereskedelem, és minden más külső tevékenység ide kell, hogy tartozzon. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy Elmar Brock jelentése, aminek én AFKO árnyék jelentéstevője vagyok, jó jelentés, és nyilván az egyetlen erőfeszítés, ami még ránk vár a végszavazás előtt, az az, hogy a Big Bang megközelítés és a fokozatos megközelítés két útja között döntsünk. Úgy gondolom, hogy a jelentésnek nem az érdemi része a kritikus, hanem az időzítése. Fontos, hogy a tanácsnak legyen ideje foglalkozni vele. Biztos vagyok benne, hogy a végén még módosíthatjuk majd a tanács döntését. Most azonban az a lényeg, hogy ne túl sok módosítót nyújtsunk be, támogassuk a javaslatot, hogy a tanács minél hamarabb megkaphassa a javaslatot. Köszönöm. Kolléga Gáler. Köszönöm, Gáler kolléga következik. Köszönöm. Támogatom Nitz és Brock kollégák véleményét, illetve jelentését, néhány rövid észrevétel. A Fejlesztési Szakbizottságban végzett munkám alapján elmondhatom, hogy alapvető jelentőségű, hogy a politika ezen területét felügyelhessük, csak egy politikára van szükség a harmadik országokkal szemben, akár fejlesztési szempontok, akár kereskedelmi szempontok, akár biztonság szempontjából jelentős szempontokat nézzünk, csak egy politikára van szükség, melyet végrehajtunk, éppen ezért valamennyi szempontot a külszolgálatnak kell felügyelnie. A hatos pontban a kolléga utalást tett arra vonatkozóan, hogy személyzeti kérdésekkel is foglalkoznunk kell. Minden egyes EU delegált amelyet, akit kiküldünk a világba, előzetesen fel kellene, hogy lépjen ezen szakbizottság előtt. Hiszen, ha valaki a külföldön képvisel minket, akkor legalább a szakbizottság előtt meg kell, hogy állja a helyét, hogyha már itt rossz benyomást ébreszt az illető, vagy ö, ö, segítségre szorul gyámoltalan, akkor azt hiszem, hogy ö, külföldön sem tud minket jól képviselni, éppen ezért ehhez ragaszkodnék. Egy utolsó pont ebben az összefüggésben igen, ahogyan az 5A pontban hangzik, e, meg kell állapodnunk a bizottsággal, és a külszolgálatnak a bizottság alá kell tartoznia, de a delegátok kinevezésénél ne legyen a korábbi helyzet, hogy a bizottság tisztviselői pályáznak, és a főigazgatóságok között harc alakul ki, hogy ki legyen delegált. Éppen ezért ez egy külpolitikai terület kell, hogy legyen, és a tagállamaink se küldjenek ö, ki olyan akiket, akik nem szakértők, csak szakértőkre korlátozódjon ez a külszolgálat, tehát legyen egy bizonyos szétválasztás, hogy a bizottság ö, igazgatása ne tudjon ebbe beavatkozni. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Pötering képviselő úr kap szót. Elnök úr, rövidre fogom hiszen az előzetes megjegyzésekkel már egyetértek. Egy módosító indítványt nyújtanék be, amely lehetőségek szerint a frakción belül is még megbeszélésre fog kerülni. Ez az 5G, az Európai Külszolgálatnak biztosítania kell, hogy képviselete az Európai Parlament partner legyen, és az Európai Parlamenttel együttműködésben történjék mindez például a parlamenti kapcsolatépítésben a harmadik országokkal ez egy zárójeles megjegyzés lenne, tehát már kezdetektől ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy mi is részt vegyünk ezekben a struktúrákban, mégpedig megfelelő ö, formában, és a Brók jelentésben ez általános formában fogalmazódik meg, de jó lenne, hogyha mi is megtennénk ezt a véleményünkben. Nincs kolléga, köszönöm szépen. Bene, molte grazie. Köszönöm. A következő felszólaló Lunacek képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Elég széles körül az egyetértés, Nitz asszony javaslatát illetően. Én is egyetértek vele, és köszönöm a munkáját. Egy dolgot szeretnék belevetetni az 5B pontba, az új intézményes felállást illetően, mi szerint az új közszol, új külszolgálat milyen feladatokat lát majd el. Szerintem fontos lenne a környezetvédelem, és fontos lenne a béketeremtés is, ezeket meg kellene itt említeni. Említettük, hogy a fejlesztési politikával is kell, hogy foglalkozzon ez az új közszolgálat. Nyilván önök is sokat foglalkoztak ilyen témákkal eddig is, a fejlesztési segélyezéssel foglalkozó közösségnek van egy ellenérzése. Ők úgy érzik, hogy ha ezt is bevennénk a diplomáciába, akkor nem kapna elég hangsúlyt a segélyezés. Úgyhogy ezen el kell gondolkodnunk. Nagyon örülök annak, amit Pöttering úr mondott, hogy az európai parlamenti vonatkozások is kerüljenek megfogalmazásra. Ami a diplomáciai akadémiát illeti, szerintem nagyon jó elképzelés, de egyelőre használjuk fel a meglévő hálózatot. Mert tudják van egy csomó nemzeti intézmény, nemzeti hálózat. Az egész folyamat nem lesz könnyű egy csomó ember számára, akik még mindig ugye a szokásaik rabjai és a nemzeti diplomáciai mentalitással érkeznek. Nyilván támogatom a gyors megközelítést, ahogy Négy asszony is javasolja, mert a rivalizálást el kell kerülni, ahogyan is mondta. Egy utolsó dolgot mondanék még. Tényleg úgy gondolom, hogy fontos utalni a nemek közötti egyenjogúságra a munkatársi felvételnél. Köszönöm Lunácsák kolléganő, Strasser kolléga kap szót. Köszönöm, Hának úr. Röviden, először is a véleményt, valamint a jelentést nagy vonalakban támogatásra méltónak tartom. És amellett emelek szót, hogy ahogyan említettük, gyorsan kellene haladnunk. Másodszorban támogatnám azt a szándékot, melyet Pöttering úr kifejezett felszólásában, hogy fontos és szükséges, hogy kezdetektől világossá tegyük, hogy az Európai Parlament az, ennek az egésznek a része, és ezért a parlament támogatása biztosítva legyen. Tehát az eljárás mód teljes támogatásomra talál. Harmadsorban az a kívánalmam, hogy figyeljünk arra, és az az utolsó pontom, a Brock jelentés egy európai diplomáciai főiskola létrehozásával foglalkozik. Ez is fontos, hogy legyen egy képzési hely a jövőben az európai diplomaták számára. Az én kérésem, utalásom az lenne, hogy ez a korábbi munkákra épüljön. Különösen a Nemzeti Diplomáciai Akadémiák hálózatát, illetően amely már létezik. És ennek a tapasztalatai, ennek a tevékenységei szintén bevonandók a jövőben létrehozandó Európai Diplomáciai Főiskola tevékenységébe. Köszönöm. Grazie. Köszönöm az utolsó felszólaló, az utolsó előtti felszólaló, Sib kolléga. Köszönöm, Presidente. Nincs bekapcsolva a hozzászóló mikrofonja, most már igen. Köszönöm szépen, elnök úr. A négyszeszony által bemutatott két dokumentum valamint Brock úr jelentése azt mutatja, hogy milyen komoly erőforrásokkal rendelkezünk. De azért ezek az erőforrások elég töredezettek. Az a kérdés, hogy a jövőben is elfogadjuk-e ezt a helyzetet, vagy pedig az európai külszolgálatra fogunk koncentrálni. Persze intézményes egyetértésre, megállapodásra van ehhez szükség. A főképviselőnek, főmegbizottnak kettős funkciója lesz, ő fog tudni majd döntőbíráskodni, ő lesz a mérleg nyelve a bizottság és a tanács között. De egyetértek Pötering úrral, a parlamentet be kell vonni az Európai Külszolgálat felállításának folyamatába. Osztom a bolgár kollega véleményét is, hogy a reprezentativitást figyelembe kell venni az intézmények közötti egyensúlyra gondolok, és a tagállamok közötti egyensúlyra is egyben. Úgy gondolom, hogy persze el kell gondolkodni ezeken az aspektusokon. Véleményem szerint a külszolgálatot a parlament véleménye alapján kell létrehozni, megfelelő világos képet kell, hogy kapjunk arról, hogy kik képviselnek bennünket. Köszönöm. Az utolsó felszólaló Lokbiller asszony. Köszönöm, elnök úr. Ez volt az utolsó pont, de még egy fontos kiegészítés, támogatom a véleményt, azonban megállapítom, hogy a lényeges külpolitikai cselekvési területek felsorolásánál nem utalunk az emberi jogi politikára, és éppen ezért kiegészíteném az 5B pont alatt, hogy ezt ö, vegyük fel, hiszen az emberi jogok előmozdítása kulcsfontosságú ö, feladata minden európai politikai területnek, ez egy önálló politikai terület is, és ez kellene, hogy az európai külpolitika zsinór mértéke legyen. És ezzel kapcsolatban még írásban is be fogunk valamit nyújtani. Köszönöm. prima di lasciare le conclusioni le... Mielőtt megadnám a szót a végkövetkeztetésekhez a jelentéstevőnek, tehát a módosítók benyújtási határideje csütörtök dél, a módosítókat angol nyelven kell benyújtani. Köszönöm. A jelentéstevője a szó. Uh, ah, Mr. President, your colleague... Tisztelt elnök úr, kedves kollégák, eh, szeretnék köszönetet mondani minden képviselőtársamnak a hozzászólásaikért a vitához. Nos, úgy néz ki, hogy elég széles körű az egyetértés a tekintetben, hogy merre kell haladnunk. Ezt a véleményt és a brok jelentést ennek alapján egybe tudjuk majd dolgozni, még erőteljesebbé téve így az álláspontunkat, és nagyon szívesen veszek részt majd ebben a munkában. Hogy sikerül-e közös megközelítésre jutni. Arról, hogy fokozatosan kezdjünk-e hozzá, vagy ambíciózus tervünk legyen. és a terv legyen ambíciózus, és aztán belemehetünk abba is, vagy megállapodhatunk abban is, hogyha van egy ambíciózus terv, ami pontosan megmondja, hogy merre haladjunk, és bizonyos konkrétumokat is tartalmaz, akkor a megvalósítását ennek a tervnek fokozatosan is alakíthatjuk majd. Hát ez is egy lehetőség arra, hogy meg tudjunk állapodni egymással. Van egy dolog, amivel nem értek egyet Kovácsev kollega mondandójából. Én nem hiszem, hogy egy EU entitás vagy ügynökség kellene, hogy legyen ez a külszolgálat. Nagyon nehéz lenne gondoskodni akkor az állandó parlamenti felügyeletről, ami pedig alapvető fontosságú. Úgyhogy semmiképpen nem lehet szó EU ügynökségről, entitásról. A demográfiai egyensúly kérdése kényes kérdés. Én nem hiszem, hogy pillanatnyilag ebben nagyon bele kellene mennünk. Beszéltünk a földrajzi egyensúlyról, és nézzük meg, hogy hogyan alakulnak a dolgok. nem kellett volna megfeledkeznem arról, hogy milyen fontos a nemi egyenjogúság, ezt bele fogjuk venni a szövegbe egy módosítóval. Egyet tudok érteni Hansgert Pöttering javaslatának megfogalmazásával. Fontos leszögezni, hogy a az Európai Külszolgálattal foglalkozó delegációk az Európai Parlament delegációit is kell, hogy segítsék, a parlamenti munkát is kell, hogy segítsék. A parlament is képviseletet kap, ezt, ez volt a szándékom is, külszolgálatnak fel kell ismernie, a delegációknak fel kell ismerniük, hogy a parlament egy fontos intézményes, a parlament munkáját, a képviselők munkáját támogatniuk kell. Egyetértek ezzel. Az emberi jogokról szóló módosítás, illetve a horizontális hatáskörökről szóló, remélem olyan megfogalmazást kap, hogy el tudjuk fogadni. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönetet mondok munkájáért. Emlékeztetni szeretnék a mai ülésre, a ér a 15 órakor, és különösen a Szaharov díjra kapcsolatos szavazásra köszönöm a tolmácsoknak is.